Ha elfoglalják a helyüket, akkor megkezdjük az ülésünket. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Üdvözlök mindenkit. Vamos a comenzar nuestra audición. Akkor megkezdjük az emberi jogokkal kapcsolatos meghallgatást Nyugat-Balkán, különösen az emberi jogokkal kapcsolatos jelentések utókövetése tekintetében az Emberi Jogi Albizottság az Európai Parlament vonatkozó delegációival, nyugat-balkáni delegációival együttműködésben október 8-án az Európai Bizottság eh, nyilvánosságra hozta a legutóbbi jelentését a jelölt országok, illetve a potenciális jelölt országok helyzetéről. ami a demokrációt illeti, a jogállamiságot, az emberi jogokat, e, ezek egyértelműen elengedhetetlen feltételek, amelyeket ezeknek az országoknak teljesíteniük kell. E, ma kifejezetten az emberi jogi vonatkozásokkal fogunk foglalkozni, amelyek a progress reportokban, az előrehaladási jelentésekben kerültek kiemelésre igyekszünk pontosítani az információkat a különböző országokban urakodó helyzetek kapcsolatban. Elsősorban az emberi jogokra fogunk hangsúlyozni, a jog, eh, hangsúlyt helyezni a jogalkotásra, a jogállamiságra és az igazságszolgáltatásra. A jelentések természetesen mások és mások, eh, de általában a legtöbb országban az előrehaladás fejlődés ellenére a jogállamiság óriási kihívás jelent, és még nagyon sok probléma van a jogállamiság megvalósítása tekintetében. Fontos az erőfeszítéseket megsokszorozni, annak érdekében, hogy inkább hamarabb, mint később a jogállamiság tényé válhassék ezekben az országokban, tagjelölt országokban potenciális tagjelölt országokban. Elsősorban a delegációk elnökei és alelnökei fognak szót kapni a parlament részéről, eh, a nyugat-balkáni országok képviselővel együtt, és eh, természetesen vannak további vendégeink is, akiket üdvözlök, és majd bemutatunk. Először is a stabilitási és társulási ügyekben Szerbia tekintetében Kukán adom meg a szót. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Öt évvel ezelőtt a szakbizottság tagja voltam, a bizottság tagja voltam maga is. Jó érzés visszatérni vendégként. Nos, amikor az emberi jogokkal foglalkozunk, akkor először is fontos, hogy ez alapköve bármely jó működő demokratikus országnak, és ennek nincs alternatívája. Ennek így kell lennie a bővítési folyamat során is. Sok ország esetében ezért kettős módon kell értékítéletet alkotnunk. Először is fontos, hogy a bővítési folyamat gyorsan tovább haladjon, ugyanakkor a jogállamiság a reform folyamatok homlokterében maradjon a nyugat-balkáni országokban. A régió valamennyi országa részese az Európai Uniós csatlakozási folyamatnak, vagy már tárgyalások folynak, vagy egy előtt országi státuszra várnak. A jogállamiság és az emberi jogok kérdése ugyanannak az érmének a két oldalát jelentik. Nem szeretnék minden országról külön, vagy akár csak Szerbiáról külön beszélni, nem szeretnék konkrét problémákat kiemelni, a szakértők majd erről beszélni fognak, és örömmel meghallgatom őket. Inkább arra összpontosítanék, hogy milyen általános tendenciákat látunk a régió egészében. Ami a nyugat-balkáni országokat illeti, a legfontosabb ügyek, megítélésem szerint, a véleményszabadság és a kedvező média környezet, médium környezet, a médiumok tulajdonállásának átláthatósága például az újságírókkal szembeni fenyegetéseket nem szabad tolerálni, és az államnak e tekintetben fel kell lépnie. A kisebbségek védelme ugyancsak fontos, minden kisebbségnek egyenlő jogot kell élvezniük, nem részesíthető egyik kisebbség sem előjogokban. Fontos egy integráló társadalmat létrehozni, amely magába fogad minden egyes polgárt, ehhez szükség van a diszkrimináció ellenes intézkedésekre. Hölgyeim és Uraim, ez az első munkahete az új Európai Bizottságnak. Immár végre minden intézmény a helyén van és működőképes, neki kell fognunk a bevétési folyamatnak. De hogy tudjuk biztosítani azt, hogy a munkánkat jól elvégezzük? Nos, először is végre kell hajtanunk a törvényeket és a különböző intézkedéseket, hiszen a jogi eszközök, amelyekre szükség van, azok rendelkezésre állnak. Mostantól azonban a térség kormányainak tényleges tevékenységére, munkájára van szükség ezek valósággá váltásában. Személyesen is, hogy szólaljak meg, úgy gondolom, hogy vannak bizonyos előrelépések, előrehaladás jelentések évről évre ezt mutatják. Mégis mi az Európai Unióban és partnereink a régióban túlságosan is jól tudjuk, hogy igen sok munka előttünk áll még az emberi jogok terén. Az elején már elmondtam, hogy konkrét eseteket nem fogok kiemelni, mégis úgy gondolom, hogy a legfontosabb ügy az, az Európai Bíróság Szélis Fincsi döntésének megvalósítása. És ezzel le is zárom felszólásomat. Kukán köszönöm szépen. Folytatni fogjuk még ezt a beszélgetést. Megadom a szót Anadis Dodds asszonynak, aki az EU e Montenegro bizottság képviseletében szólal meg. Thank you. Köszönöm szépen. Új képviselő vagyok az Európai Parlamentben, és tényképpen, a montenegrói delegáció új elnöke, és nagy megtiszteltetés, hogy ma itt lehetek, és külön szeretnék köszönetet mondani a jelenlévő szakértőknek. A mondandóm nem túlságosan részletes lesz, és személyes jellegű is. Itt megemlíteném, hogy informális látogatáson vettem részt múlt héten Montenegróban. Úgy tűnik, hogy az EU pozitív szerepet játszik Montenegróban az emberi jogok helyzetének javításán, és számos területen előrelépés történt. Nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, mindenkit, de más nyugat-balkáni országokhoz képest Montenegróban az etnikai feszültségek talán kevésbé kerültek előtérbe. A roma, roma lakosság ugyan viszonylag nagy arányt képvisel, de ez messze nem olyan súlyos probléma, mint másút. Ugyanakkor viszont a nemek közötti egyenlőség, a fogyatékkal élők helyzete még mindig kíváni valót hagy maga után, és az ilyen hátrányos helyzetű csoportok gazdasági helyzete is kérdéses. A törvényhozás, az infrastruktúra létrehozása mindenféleképpen fontos, hogy az emberi jog sértéseket megakadályozzuk. Az ombudsmani intézmény kapcsán is bizonyos hiányosságokat tártunk fel, illetve az menekültügyi főbiztos intézményével való együttműködés is. Egyes esetekben, mint ahogy a régió más területein is, a civil szervezetekkel a kapcsolat meglehetősen polarizált. A helyi média gyakran támadja a civil szervezetek aktivistáit, és nem általában elítélik a rendvédelmi szerveket. Az újságírókkal szembeni támadásokat mindenféleképpen el kell ítélnünk. Ugyanakkor viszont előre lépés, haladás történt más területeken is, például múlt hét végén az el LGBT felvonulásra került sor Montenegróban, és erőszakmentesen a korábbiakhoz képest. Tehát itt mindenféleképpen változás figyelhető meg ezen kisebbségi csoport kapcsán is. Az egyik legfontosabb kihívás az emberi jogok illetve a rendészeti szervek és az igazságszolgáltatás közötti kapcsolat összefüggésben merül fel. Számos fontos törvény született meg, de még komoly jogalkotási munkára van szükség. A lakosság körében ugyanis bizalomhiány figyelhető meg azokkal szemben, akiknek az lenne a hivatása, hogy őket megvédjék. Tehát itt nem csak a gazdasági fejlődésről kell beszélnünk, hanem arról is, hogy a leginkább sérülékeny csoportok védelméről hogyan gondoskodunk. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt... mondja. senyora. Most pedig megadom a szót a következő felszólalónak, aki Bosznia, Hercegovina és Koszovó kapcsán három percben szólal meg. Tiene la palabra si está en la sala, claro. Mármint, ha itt van a teremben, természetesen. She's not there? Nincs itt. Uh, chair? Yes. Elnézést, elnök asszony, ugyanennek a delegációnak az egyik alelnöke vagyok. Elnök, akkor kérem, adja elő nem készültem fel, de elmondhatom, amit gondolok. Először is szeretnék köszöntet mondani az albizottságnak, amiért ezt a meghallgatást megszervezte, mert Koszovó jelentéstevője és a boszniai koszovói delegáció a lelnöke. Én is fontosnak tartom azt, hogy az Emberi Jogi Bizottság, albizottság is foglalkozik ezzel a témával. Nagyon sok minden elhangzott Kukán úr szájából, Boszniával kapcsolatban, különösen ami a bírósági döntést illeti, Koszovó vonatkozásában szeretnék néhány szót szólni, majd örömmel hallgatom a régió szakértőjét. Az elmúlt néhány napban meglehetősen nehéz időkre éltünk meg mi, akik aggódunk Koszovó jövője miatt, hiszen a legnagyobb az EULEX-en belüli korrupciós ügyektől visszhangozott a sajtó, amely olyan kérdéseket vetett fel, amelyeket meg kellett beszélnünk, ugye a külügyi szolgálattal, illetve Mogherini asszony is további információkat kért az infor, parlamentet egyelőre nem tájékoztatták eh, a fejleményekről. Ezt azért mondom el, mert a korrupció úgy gondolom valamennyi nyugat-balkáni országban probléma, és nagyon sok eh, Európai Uniós országban is probléma. Ráadásul ennek is kihatásai vannak az emberi jogokra. Tehát nagyon világosá kell tennünk hogy az EU missziókon belül, amennyiben előfordul a korrupció, ami sajnos előfordulhat, hiszen az emberek emberek, nos, olyan struktúrákat kell létrehoznunk, amelyek felfedik ezeket az ügyeket, és valóban korrupt embereket bíróság elé kell állítani, máskülönben elveszítjük a hitelképességünket. Ez lenne az első felvetésem, a korrupció önmagában az emberi jogok megsértését is jelenti, hiszen hogyha valakinek nincs pénze, akkor sok mindenhez nincs hozzáférése oktatáshoz, akár munkához, képzéshez, bármi máshoz. Tehát ez egy elsőleges fontosságú kérdés, emberjogi szempontból is. A másik ügy, a kisebbségi ügyek vonatkozásában Koszovóban jelentős előrelépésekkel került sor a szerb kisebbség jogainak biztosítása tekintetében, sőt a Szerbiával való kapcsolatok is javultak, remélem ez tovább fog javulni a jövőben, ugyanakkor a romák helyzete, ahogy több más nyugat-balkáni országban is fennáll, bizony jelentősen aggaszt bennünket, ahogy az LGBTI közösség helyzete is. Úgy gondolom, hogy a a kormány igyekszik nyitottabb lenni, jobban kapcsolódni a civil társadalomhoz, de mind a romák, mind az egyéb etnikai kisebbséget, mind az LMBTI eh, csoportok eh, tekintetében végül is az emberi méltóságról van szó, a tiszteletről van szó, a különbségek, a társadalmi különbségek elfogadásáról van szó, és különösen a Balkán térségben az utóbbi idők háborúi árnyékában bizony még fejleszteni valót hagy maga után. Elnök, köszönöm szépen. E pillanatban nincs velünk az Albán delegáció vezetője, sajnos hiányzik, és e pillanatban nem tudjuk meghallgatni az új Macedónia volt Jugoszláv köztársaság vegyes bizottság elnökét sem, úgyhogy megadnám a szót a szakértőinknek, és később majd a parlamenti képviselők is ö, megérkeznek, és őket is meghallgatjuk. Ö, Simon Majcsúnak adnám meg a szót baloldalamon ül, aki a bővítési ö, igazgatóság képviseletében a bizottság az Európai Bizottság álláspontját fejti ki emberi jogok tekintetében a tárgyalások folyamatára való reflexióként. Members, ambassador. Elnök asszony, tisztelt tagok, nagykövet úr, szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságbeli tagoknak azért, mert folyamatosan támogatják a kisebbségek védelmét és támogatását Nyugat-Balkánon. Ez nem a most megszervezésre került felvonulás támogatását is külön köszönöm. Az elmúlt évek célja az volt, hogy a jogállamiságot az alapjogok és az EU értékeinek a védelmébe tovább bővítsük, és azt gondolom, hogy ez sokkal egyértelműbben lehet most mondani, mint pár évvel ezelőtt ami az elsőként az alapkérdésekkel foglalkozó megközelítést illeti, nagyon fontos, hogy arra koncentráljunk, hogy mi történik az alapjogokkal és a jogállamisággal, és közben a közigazgatási reformmal és a gazdasági kormányzással. Ezen prioritások nagyon is összefüggenek egymással. Vegyünk egy példát érdem alapú a köztisztviselők kiválasztása, és közben nagyon fontos a korrupció ellenes küzdelem abban, hogy a külföldi befektetők számára megfelelő bizalmat alakítsunk ki. Sokan attól félnek, hogy pert nyernek egy mostani közigazgatás ellenében. Pontosabban, hogyha ezt lehetségesnek érzik a külföldi befektetők, akkor ezáltal nagyobb kedvük lesz az adott országban beruházni. Különösen ami Nyugat-Balkánt illeti, rendkívül fontos azzal kapcsolatban ez az aspektust felmérni, hogy mennyire közelednek gyorsan az Európai Unióhoz. Hogyha megnézzük a különböző reformokat, itt nem egyik napról a másikra bevezethető reformokról van szó. Időre van szükség ahhoz, hogy a reform meggyökerezedjen és eredménye legyen. És a korábbi bővítési tárgyalásokhoz képest azt kell biztosítani, hogy a két releváns fejezetet, amely az emberi jogokhoz és a jogállamisághoz kapcsolódik, a 23-as és 24-es fejezetekre gondolok. Fontos a társulási folyamat legelején megnyitni, és csak a társulási folyamat legvégén szabad ezeket lezárni, mégpedig két okból. Egyrészt így a lehető legtöbb időt kapunk arra, hogy kézzelfogható és fenntartható és vissza nem fordítható előrelépést tudjunk találni ezen kulcs reformterületeken. Másrésztről pedig a egyensúly hiányra vonatkozó záradék, hogyha itt gyakorlati szempontból az országoknak nehéz a reformokat véghez vinni, és az emberek jogain változtatni, és hogyha ezzel kapcsolatban túlságosan lassú az előrehaladás, akkor az egész társulási folyamatot ez lelassíthatja, vagy akár bizonyos fejezetek megnyitását gátolhatja. Nem hisszük, hogy egyedül lennénk ezen a területen. Nagyon gyakran konzultálunk mi magunkkal, civil társadalmi szervezetekkel, és ez nagyon szerves részét képezi annak, ahogy a mi főigazgatásunk működik. Nagyon szorosan együttműködünk az európai parlamenttel, sok jelentéstévővel, bizonyos országokkal kapcsolatban vannak, akik most itt is vannak, a delegációvezetőkkel és a külügyi szolgálattal és a tanácsal is, de rendkívül szorosan együttműködünk sok nemzetközi szervezettel, amelyek nagyon aktívak ezen a területen. Az Európa Tanács, a Velence Bizottság, ma délelőtt találkoztam az OECD vezetőjével, emberi jogi ügyekben illetékes vezetőjével, és az országokban is, és nemzetközi szinten is nagyon szoros kapcsolatot ápolunk. Ami az úgynevezett bővítési csomagot illeti, a fő horizontális következtetéseket szeretném most ismertetni az országokra vonatkozóan az alapjogok tekintetében. Általános megjegyzésként azt mondanám, hogy míg a nyugat-balkáni országok mindegyikében az alapjogok a joganyag részét képezik, azt elmondhatjuk, hogy nagyon komoly erőfeszítésekre van még mindig szükség ahhoz, hogy garantálhassuk, hogy ezeket valóban a gyakorlatban is betartják. Ezzel a feladattal kapcsolatban az emberi jogi intézmények szerepe ide értvén a Ami az ombudsmant illeti, fontos, hogy a polgárok a vállalatok számára, hogyha azt látják, hogy valami problémásan működik, általában véve a nyugat-balkáni országokban azt láthatjuk, hogy az ilyen testületek ajánlása túlságosan gyakran ezeket nem veszik figyelembe. Másodszorban, ami a véleményszabadságot, a egyesülési szabadságot és más alapjogokat illeti, fontos, hogy példákat lássunk arra, hogy a lehető legmagasabb szinten kezelik ezen kérdéseket az egyes országok. Úgy gondolom, hogy egyértelműen a hatóságok feladata mind központi, mind helyi szinten, hogy együttműködjenek azért, hogy olyan környezetet hozzanak létre, ahol a civil szereplők, idejétve a civil társadalmat és a médiát is, szabadon tudják a munkájukat végezni, és nem félnek attól, hogy a fővonaltól eltérő véleményt képviseljenek. Általában a régióban ez egy gyakori esemény. Most, hogyha pontosabban megnézzük a helyzetet, én három kérdésre szeretnék koncentrálni, ahol az alapjogokkal kapcsolatban még vannak kihívások, és itt van szükség a legnagyobb előrelépésre. Kezdjük az első területtel, a véleményszabadság és a sajtószabadság kérdése. Kukan úr is ö, rátért erre a kérdésre, de egyértelmű, hogy fontos, hogy pluralista média környezetet kell kialakítani, ahol az újságírók a szakmájukat úgy végezhetik, hogy semmilyen nyomás nem éri őket, és nincsen kockázat, kockázat annak, hogy valaki újságíró legyen. Sajnálatos módon az elmúlt évben nem látunk itt előrelépést, sőt, általában romlott a helyzet a véleményszabadság és a média kérdésében több országban, Nyugat-Balkánon. És ez rendkívül aggasztó, minnyájunkat érintő kérdés. És azt gondolom, hogy még szorosabban együtt kell működni az érintett országokkal, azért, hogy különböző kihívásokra megoldást találjunk. Pontosabban mindenek előtt kiemelném azt, hogy csökkenni kell a kormány beavatkozását a médiaszabadságba, Másodszorban biztosítani kell, hogy politikai és pénzügyi függetlensége van az állami ö, csatornáknak. Meg kell erősíteni a szerepét és a függetlenségét a szabályozó hatóságoknak, és az érem másik oldala, hogy az, azt is garantálni kell, hogy a média önszabályozása is megfelelően működjön. De egyértelművé kell tenni azt is, hogy bizonyos országokban ma ö, félelem terjedt el, az állandó ö, újságírókat érő erőszak és ö, megfélemlítés miatt, és közben kevés előrelépést látunk a, az újságírókat érő erőszakok kivizsgálásában, és ö, ezen ö, elkövetőket nagyon ö, ritkán veszik csak őrizetbe, még ritkábban ö, ítélik el őket. A megfelelő igazságszolgáltatási nyomonkövetés ilyen ügyetekben, ilyen ügyekben és a gazdasági nyomás kivizsgálása, a médiát érintő gazdasági nyomás kivizsgálása is visszaesett. Azt látjuk, hogy újságírókat arra köteleznek, hogy öncenzúrát alkalmazzanak, és ezzel kapcsolatban még nagyon sokat kell tenni ahhoz, hogy megfelelő legyen a jelentéstétel. A parlamenttel közösen szeretnénk ezzel a jövőben is foglalkozni, és Speak Up konferenciát szervezünk és azon gondolkozunk, hogy közösen egy harmadik Speak Up konferenciát tudunk-e szervezni 2015-ben. A delegációkkal és az érintett országokkal próbáljuk végrehajtani a médiaszabadság és média integritásra vonatkozó iránymutatásokat és elveket. 2015-ben először ki akarunk adni egy díjat a feltáró, oknyomozó újságírással kapcsolatban. És most térje, hadd térjek át a második területre, ahol előrelépésre van szükség, a kisebbségek védelme és tiszteletben tartása. Ez egy nagyon tág terület, szeretnénk ezzel kapcsolatban specifikusan előrelépést látni, például a kisebbségi nyelvek használata, oktatáshoz való hozzáférés, politikai képviselet, és azt gondolom, hogy ha általában a kisebbségek elfogadásának a kultúráját terjesztik, ezen is segíteni kell. Több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy az előítéleket, előítéleteket el lehessen oszlatni. A ö, nyilvánosságot bevonó vitákra van ö, szükség ezen a területen. Végül pedig az egész térségben a legtöbb roma közösség helyzete általában kihívást jelent, és számunkra is komoly aggodalmakra ad okot. Az új IPA pénzügyi eszköz a bővítési országokra vonatkozóan további bővítésre szorul, különböző területeken oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, mi azt szeretnénk, hogyha a roma inklúzió nemzeti prioritássá válna minden érintett országban, és ezt támogatná egy komoly politikai akarat a kormányzás minden szintjén és az érintett szereplők bevonásával. Külön szeretnék még egy területet most megemlíteni, ahol megint csak sokkal nagyobb munkára van szükség. A nők, a gyerekek, az LGBT személyek és fogyatékosok jogainak a védelme. Még mindig elég gyakori a homofóbia, a diszkrimináció, a ö, erőszak, a szexuális ö, nemi orientáció alapján ö, elkövetett erőszak, ez eléggé elterjedt Nyugat-Balkánon. Láttunk pozitív fejleményeket, mint például Belgrádban megtartották a, a Gay Pride-ot, most három év szünet után, most a múlt hétvégén tartották ezt meg Montenegróban is, és aktív hozzáállásra van szükség azért, hogy a legkiszolgáltatottabb csoportok jogait meg lehessen védeni és terjeszteni lehessen. A bizottság a parlamenten közösen, az olasz elnökséggel közösen november 23-án, 21-én Tiranában szervez egy alapjogi diszkrimináció ellenes konferenciát a legkiszolgáltatottabb csoportok védelmében, ideértve az LGTB LGBT csoportot is. Lunacek asszony is ott lesz ezen a konferencián, és az üzenetet biztos, hogy majd továbbítja a bizottság részéről is. Ami az erőszak elleni küzdelmet illeti, a családi erőszakról beszélek, a legtöbb ország ratifikálta az, az Európa Tanács egyezményét, de hogyha megnézzük a gyakorlati eredményt, akkor sok esetben azt látjuk, hogy továbbra is a nők, a gyerekek és a fogyatékosok áldozatai válnak annak, hogy nem működnek megfelelően a közintézmények. És általában a térségben is azt mondhatjuk, hogy a nőket képviselik a munkaerő piacon és a vállalatoknál, és általában a nőket érintő erőszak és az áldozatok támogatása továbbra is kihívás marad az összes országban. Még egy valami, mielőtt lezárnám a hozzászólásomat. Az UNICEF-es kollégától biztos hallunk még majd erről, hogy a térségben az országoknak jobban kell védenie a gyerekeket az erőszak minden formájától. A ö, fiatal, a fiatalkorúak igazságszolgáltatás, fiatalkorúakat érintő igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésen javítani kell, és például a szülői felügyelet nélküli gyerekekre ez külön igaz. Még sok területet megemlíthetnék, de a bizottság részéről szeretném még kiemelni, hogy a jövőben is azt akarjuk garantálni, hogy a politikai párbeszédben is prioritásként kezeljük ezen kérdéseket, másodszorban pedig azt akarjuk elérni, hogy támogatjuk azt, hogy hatékonyan hajtsák végre az emberi jogi reformokat, komolyan finanszírozzuk ezt mind az IPA-ból, mind az EIDHR-ból, az Európai Demokráciát és Emberi Jogot Védő Alapból. Nagyon fontos mindez, hogyha azt akarjuk látni, hogy az EU vívmányaihoz és elvárásaihoz közelítenek az országok, minél gyorsabban megtörténik mindez, annál gyorsabban fognak ezen országok az Európai Uniós szinthez közeledni. Köszönöm szépen, mielőtt tovább haladnák a felszólásokkal a szakértők részéről. Úgy tűnik, hogy a tolmácsolási probléma megoldódott a bolgár fülkét illetően megadnám a szót Anna Hezenbecki úrnak, nem biztos, hogy jól ejtettem a nevét, mondja az elnök, aki az EU Macedónia volt Jugoszláv köztársaság vegyes bizottság elnökének, és még egyszer elnézést kérek tőle a tolmácsolás hiánya miatt. Köszönöm, elnök asszony, Dzsambaszki a vezeték nevem. Tisztelt kollégák, én bolgárul fogom folytatni. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Az EU és Macedónia közötti delegáció elnök helyetteseként szeretnék megemlíteni néhány olyan esetet, amikor a bolgár kisebbségek jogai sérültek a Nyugat-Balkánon. Történelmileg gyakorlatilag az összes nyugat-balkáni országban élnek bolgár kisebbségek, és mindenütt igen súlyos emberi jogi problémákat tapasztaltunk a bolgár nyelv használatát illetően, vagy a gyülekezési jogot illetően. A középiskolában, egy, ma, egy macedon középiskolában egy bolgár tanár nem nevezte ki, mert nyíltan vállalta nemzeti hovatartozását. Madenov esetét, Rezinski esetét is megemlíthetném, őket börtönbüntetésre ítélték, mert szintén vállalták nemzeti identitásukat, úgy gondolom, hogy európai parlamenti képviselőként a szkopjai kormányt és a belgrádi kormányt is arra kellene felszólítanunk, hogy tartsák tiszteletben az alapvető emberi jogokat és jogot, és tegyék lehetővé, hogy a nemzeti kisebbségek önrendelkezési jogát biztosítsák. Köszönöm szépen a figyelmüket. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Hát, tovább lépünk. Megadom a szót. Heather Gabe asszonynak, aki az Open Society European Policy Institute igazgatója ez a nyitott társadalom európai politikai intézete. Kérem, hogy hallgassák figyelemmel. Thank you very much to the... Köszönöm szépen. És köszönöm a bizottság elnökének, hogy lehetőséget kapok ennek a témának a megvitatásában. Az Európai Politikai Intézet nyílt társadalom intézetét képviselem, de egyébként azokat a nemzeti alapokat is, amelyek a civil társadalmat már több mint két évtizedet segítik a Nyugat-Balkánon. És a bővítéssel kapcsolatosan is szereztem tapasztalatokat. Bevezetőként néhány megjegyzést szeretnék tenni az Európai Parlament munkáját illetően, illetve a képviselőkkel való kapcsolatról a régióban az albizottsággal, illetve az igazságügyi szakbizottsággal való együttműködés nagyon fontos a jelenlegi mandátum során, azért is, hogy az emberi jogokat illetően ne legyen ellentmondás vagy átfedés az erőfeszítések között. Nagyon fontos, hogy mindenki csatlakozzon ezekhez az erőfeszítésekhez, de az is legalább annyira fontos, hogy eh, amint ezek az országok csatlakoznak az EU-hoz, az emberi jogok akkor se sérüljenek. Eh, és ehhez a külső és belső együttműködés eh, egyaránt fontos, és e tekintetben a DROA egyfajta közös nevezőként működik. A bővítés szempontjából a jelenlegi helyzet komoly kihívásokkal terhes, és kétségtelen, hogy a csatlakozási folyamat az egyik legfontosabb eszköz abból a szempontból, hogy egy a közelmúltban konfliktussal sújtott régiót megfelelő irányba tereljünk. Itt a jogállamiságra gondolunk, a demokráciára, az elhalasztott vagy késlekedő reformokra, az igazságszolgáltatási együttműködésre, ezek alapvetően fontosak, hogy a súlyos politikai helyzetben következetesen és hitelesen érvényesítsük a különböző szakpolitikákat. A bizottság által készített progress reportok előre haladási jelentések nagyon fontosak, ugyanis ezek lehetővé teszik, hogy ország szinten összehasonlítsuk a helyzetet évről évre, illetve hogy a civil társadalom a saját kormányát is felelősségre vonja, amennyiben a reformok elmaradnak vagy késlekednek. Itt az egyes országokban a partnereinkkel folytatott párbeszéd rendkívül fontos, illetve a civil szervezetekkel való kapcsolattartás. Négy általános megjegyzést szeretnék tenni a régióra vonatkozóan, aztán az egyes országokra is kitérnék. Először is Juncker úrnak ugyan tényszerűen igaza van, hogy a bővítés tekintetében áttörést szeretne elérni az elnöksége alatt, ugyanakkor ezt a mondandó nem volt túlságosan nagy segítség a Nyugat-Balkán számára, ugyanis nem engedhetünk meg semmiféle moratóriumot a jogállamiság, a demokrácia, illetve a kisebbségi jogok érvényesülése területén. A következő választásokig ezekben az országokban nagyon fontos, hogy ezeket a szempontokat egyre jobban hangsúlyozzuk a régióban. Ezen kívül nem szabad semmiféle kételyt lehetővé tenni az EU részéről, hogy mit értünk a jogállamiság és az emberi jogok alatt. Ezeket nem lehet politikai színezetben értelmezni, és ezt az üzenetet kell közvetíteni az egyes országok nemzeti parlamentjei felé, hogy minden politikai pártnak azonos jogai vannak, és egyelő módon értékeljük őket. a pártatlanság és a politikai elfoglalatlanság mindenféleképpen nagyon fontos hangsúlyt kell, hogy kapjon. Az egész régiót illetően van egy már tartós probléma a törvényalkotás területén, ezzel kapcsolatosan már az előttem szólók is említettek egy-két esetet, és ez is megjelenik az egyes ország jelentésekben. Ugyanakkor viszont megfelelő intézkedésekre és eszközökre van szükség ahhoz, hogy a megszületett jogszabályokat megvalósítsák. Sok esetben nincs megfelelő politikai akarat erre. Tehát ami a papíron szerepel, de azt nem valósítják meg, ez inkább súlyosbítja a problémát sem, mint enyhíti. Végezetül pedig a jelentések is rámutatnak arra, hogy bizonyos fejlődés történt az elmúlt időszakban. Ugyanakkor a jelentések megfogalmazásán lehetne csiszolni, és az összefoglaló jelentéseket célszerű lenne nyilvánosságra hozni. Reméljük, hogy 2015-ben előre tudunk lépni e tekintetben. Ugyanakkor a főigazgatóság nagyon sok mindent tett a civil társadalom működésének elősegítésére, a progressz jelentések elkészítésénél be kell vonni a civil szervezeteket, konzultálni kell velük, nem csak a brüsszeli szervezetekkel, hanem a helyi civil szervezetekkel is, hiszen ezzel lényegesen javulna a jelentések színvonala. Így tükröztethetnénk a tényleges helyzetet, részletesebben bemutathatnánk azt, és amikor például a sajtóban erről beszámolnak, vagy az egyes országokban eh, tájékoztatást adnak a jelentésekről, ezzel a civil szervezetek is erőteljesebben felléphetnek, és eh, követelésekkel állhatnak elő a kormányaikkal szemben és az ilyen szervezeteket még a csatlakozás előtt lenne célszerű megemlít, megerősíteni. Még néhány kérdést szeretnék érinteni, különösen Bosznia-Hercegovinával és Macedóniával, Albániával. Szerbiával kapcsolatosan Montenegróról Prelevic kolléga fog majd szólni a regi, régióban élő kollégák nevében is mondom, hogy a kormány által támogatott támadások igen aggasztóak a korrupció ellenes aktivistákkal szemben. Luna csak azt is említette az újságírókat ért támadásról, támadásokat, vagy a civil szervezetek aktivistái ellen irányuló fellépéseket. A zaklatás is tulajdonképpen az elit frusztráltságának egyik kifejeződése. Itt, ha nem is egy watchdogra van szükség, hanem arra, hogy támogassuk az ezzel szembeni fellépéseket. És ez különösen aggasztó jelenség olyan országokban, amelyek csatlakozni kívánnak az EU-hoz. bosnia hercegovina esetében a jelentés egy reális képet vázol fel, már többen szóltak erről. Három területet említenék, amit az albizottság és a delegáció figyelmébe ajánlok. Az egyéni jogok érvényesülése, illetve az a tény, hogy a federális rendszer megfelelő működésére nincs megfelelő politikai akarat, nincs együttműködés a különböző szervezetű, szintű közigazgatási szervezetek között. 2010 óta a gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés megjelenik a Republika Srpska törvényalkotásában, de másút nem. A A hierarchia is egy komoly problémát jelent. Az etnikai kérdések más identitási kérdésekhez képest sokkal hangsúlyosabban szerepelnek, és konkrét kvóták vannak, hogy hány szerb, illetve hány bosnyák jelölhető a kormányba, vagy különböző kormányhivatalokba. A nemekre ugyanígy kvóták léteznek, ugyan az etnikai kvótákat soha nem sértették, de a nemekre vonatkozó kvóták soha nem érvényesültek. A nemek közötti esélyegyenlőség, az antidiszkriminációs jogszabályok nem valósultak meg, és nem áll elegendő forrás rendelkezésre sem. A 2020-as akciótervnek kellene biztosítani ennek érvényesülését az források elosztása sem transzparens, nem átlátható. Tehát to go up the priority list rather fast. Anti-discrimination. A diszkrimináció ellenes jogalkotást is el kell gondolni, hiszen nagyon is lassú a törvénynek a, meg a végrehajtása, és azok az esetek, amelyek a bíróságok elé kerülnek, hosszú éveken vesznek igénybe, mielőtt mire lezárják őket. Nincs költségvetési stabilitás sem, enélkül sem lehet ezeket a törvényeket végrehajtani a kantonok és a különböző községek anyagi helyzet ennek megfelelően nem rendezett, van, ahol például az anyasági segélyeket nem fizetik ki, a roma gyermekek oktatására nem jut pénz, olyan ügyek ezek, amelyeket önöknek fel kellene vetniük a következő szarajevói látogatások idején. Ami Macedóniát illeti, az eredmény jelentés azt mondja, hogy bizonyos folyamatok megrekedtek, e, más területeken visszalépésre került sor e, kollégáim, és kopjében e, említették a független sajtó problémáit, támadják a vélemény nyilvánítás szabadságát, a kormány beleszól a sajtó munkájába, cenzúra létezik. Ez nem járul hozzá a pluralizmushoz az országban. A bizottság jelentése e, szinte ultimátumszerű a megfogalmazásában. A bizottság továbbra is e, javasolja a csatlakozási e, tárgyalások megnyitását, de akkor csak, hogyha ezek a szempontok érvényesülnek. De hát milyen lenne 2015-ben a megfelelő lépés? úgy gondolom két területre van, kell figyelnünk. Az egyik az alkotmányos folyam, reform folyamat, a másik a módosítók minősége. Ezek mutatják, hogy a regresszív politikákat vissza alakítják-e eurokompatibilis politikákká. Itt van például az együttélés, illetve a házasság újra definiálása, amely az LGBTI közösség marginalizációját segít egyelőre a nemzetközi pénzügyi zónákat is beszélnünk kell, e, az erre vonatkozó szabályok e, gyakorlatilag e, két párhuzamos rendszert hoznának létre egy államon belül. Végül a 38-as módosító, amelynek az lenne a célja, hogy a depolitizálja a bíróságok működését. Ezek elvben pozitívak lennének, azonban gyakran hátrányosak, más követelmények nem teljesülnek emiatt, például a tapasztalatra vonatkozó minimum követelmények. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal több egyeztetésre van szükség annak érdekében, hogy az alapvető jogok minden téren egyformán mód, érvényesüljenek. Ami Albániát illeti, itt három témát szeretnék gyorsan felvetni. Először is Először is még mindig nem megfelelő a jogalkotás folyamata, nem vonják be ebbe a társadalom képviselőit, még mindig zárt ajtók mögött születnek a törvények. A romák integrációja ugyancsak rendkívül korlátozott, és valószínűleg ez nem is fog fejlődni mindaddig, amíg a romákat kitelepítik a meglévő ingatlanaikból, anélkül, hogy más lakásokat ajánlanak föl nekik, gyakorlatilag szürke zónákban nagyon, nagyon rossz körmények között élnek a romák, nem tudnak emiatt gyakorlatilag lakhatási segélyeket sem igényelni, hiszen a papírjaik sincsenek rendben. Végül, ami a bírósági rendszert illeti, a jogsegély eh, rendszer a nem megfelelő, eh, fiatalok letartóztathatóak, ez azt jelenti, hogy nagyon sokakat valóban le is tartóztatnak, eh, és nem részesülnek ezek a fiatalok megfelelő védelemben. Koszovóban ugyancsak maradnak jelentős problémák, a diszkrimináció ellenes szabályok gyakorlati betartása terén. Jó lehet a törvények megfelelőek. Több problémát látunk itt. Az LGBTI csoportok jogai jelentik az egyik problémát, ahol pozitív lépéseket tettek a kormányzati intézmények, azonban ezeket aláaknázzák azok a tények, hogy a tanácsadói csoport, amely a miniszterelnöki hivatal mellett dolgozik, egyelőre nem rendelkezik valós mandátummal. Másrészt a bírósági tanács, igazság szokatási tanácsnak ugyancsak lenne feladata a diszkrimináció elleni küzdelemben. Például fundamentalista vallások csoportok <clears throat> által végrehajtott erőszakos támadások esetén meg kellene szólalni, de LGBT szervezeteket, például a Libertást is megtámadtak két évvel ezelőtt, ennek az eredménynek ennek a ö, eseménynek a kivizsgálása során semmiféle vádemelésre nem kerül sor. Aggaszt bennünket a jogi keretrendszer is, amelynek nincs megfelelő érvényesítő mechanizmusa, különösen ami az ombudsman illeti, az ombudsmannak nincs valójában igazi ereje. Végül három átfogó következtetést szeretnék megfogalmazni a nyugat-balkáni emberi jogokkal kapcsolatban. A jogalkotási folyamatot sokkal masszívabb lábakra kell helyezni, sokkal átláthatóbbnak kell működnie. Hogyha nincsenek megfelelő források ennek végrehajtásához, a törvények végrehajtására, megvalósítására, akkor valójában ez igazániból csak aláhúzza a jogállamoságot. A diszkrimináció elleges törvényeknek az a feladata, hogy a jogsértéseket megakadályozzák, Alapvető üzenet a régió parlamenti képviselői számára az, hogy a pluralizmust komolyan kell venni. Az a politika, hogy a győztes visz mindent, az egy régi hagyomány, de hát a, ez így nem mehet tovább. Fontos, hogy a sajtó szabad legyen, és fontos, hogy a polgárok hangját is hallani lehessen a pluralista megközelítésben mindenkinek hallatnia kell a hangját, azok is, akik a politika terén kívül élnek. Elnök, köszönöm szépen. E, nagyon sokat és nagyon gyorsan beszélt, mert sok mondani valója volt. De most átadom a szót Prevedics asszonynak, aki a Human Rights Action nevű montenegrói e, NGO vezetője, és igen sok tapasztalata van a jogalkotás javítása tekintetében az emberi jogok terén, e, a bíróság igazságszolgáltatás függetlensége terén és egyéb e, polgári jogi emberi jogi kérdéskörökben. <coughs> Thank you, dear Madam, the chair of the subcommittee. Kedves e, kollégák, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak, és most előadhatom a véleményemet. Most először vagyok az Európai Parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy most itt lehetek. Különösen azért, mert majdnem Strasbourgba utaztam. Ilyettemben. Nos, ami engem illet, én 14 éve élek Montenegróban, de Belgrádban volt Jugoszláviában születtem, Milosevic idején is ott éltem. Azt gondolom, hogy a tapasztalatcsere a nyugat-balkáni civil társadalmak és civil szervezetek között és az EU-val történt eszmecsere rendkívül fontos abban, hogy felgyorsítsuk a demokratikus folyamatokat a térségben. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy kihangsúlyozzam, hogy racionális elvárásokat kell állítani a nyugat-balkáni országok és Montenegró viszonylatában. Az első üzenetem az, hogy hogyha az EU azt szeretné, hogy a balkáni országokban a jogállamiság kialakuljon, akkor nem szabad őket magukra hagyni. Még akkor is, hogyha ilyen lépéseken gondolkozik, kérem, hogy ezt ne hagyják megmutatkozni. Az EU-nak van a legjobb gyakorlata, ami a véres jugoszláv háborúk óta a Nyugat-Balkánon bekövetkezett, és sokáig a civil társadalom próbálta terjeszteni a demokráciát és a jogállamiságot, és a külföldi szereplők és a politikusok csak felszínesen voltak érdekeltek abban, hogy a balkáni térség a geopolitikai problémáiból kilábaljon. Jó lenne, hogyha Európa több reményt nyújtana. Végül sikerült belépni a nemzetközi szervezetekbe, de ami az Európai Emberi Jogi Bíróságot és a bizottságot illeti, ez valóban reményt nyújt, de nem kellően gyors és átfogó segítséget. Ami a csatlakozási tárgyalást, illetve 23-as 24-es fejezetet, hirtelen nagyon bölcs partnert látunk az Európai Unióban. Abban is érdekeltek, hogy tanítsanak és türelmesek legyenek azzal kapcsolatban, hogy mit kell elérni. Persze a kapcsolatból még meg kell, hogy lássuk, hogy valódi fordulatot várnak-e tőlünk. Az összes nyugat-balkáni országban és különösen Montenegróban, ami a jogi keretet és a, jogállamoság, a jogállamisághoz szükséges jogi keretet illeti, ezt létrehozták, és éppen ezért már nincsen semmilyen mentsége az állami szerveknek arra, hogy ezt ne hajtsák végre. Ami a nemzetközi emberi jogi jogalapot illeti, ez már létezik, de még persze vannak olyan törvények, amelyeken javítani kell ahhoz, hogy könnyítsünk az életen, de nem szabad mentséget adni azért, hogy bármilyen módon mentegessük azt, hogyha nem megfelelően hajtsák, hajtják végre az emberi jogi szabályokat és a korrupció ellenes küzdelmet. Montenegróban kézzelfogható eredményre van szükség, és ez nagyon fontos abban, hogy a csatlakozási tárgyalások sebességét meghatározzák. Azt gondolom, hogy vagy egy elég izgalmas szakasz következik Montenegróban, vagy pedig teljesen visszalépünk, különösen, hogyha az EU bármilyen okból elfordul a térségtől. Rendkívül nagy szükség van a jogállamiságra Montenegróban és máshol is. Ahhoz, hogy megfelelő külföldi tőkét lehessen bevonni az országba, ez nagyon fontos, de azért is, hogy a térségben élő polgárok számára meglegyen az az üzenet, hogy valódi előrelépésre van szükség tehát hogy fontosabb egy személy, mint az, hogy mi az, ami nyereséges. A romák és a fogyatékosok nem tudják takargatni, hogy kik ők, és épp ezért nagyon nagy diszkrimináció éri őket, és valóban nincsen megfelelő erőfeszítés arra, hogy kivizsgálják ezen ügyeket, és valódi egyenlőséget biztosítsanak. Montenegró nagyon, Montenegrót nagyon sújtja azt, hogy a parlamentben csak 30% a képviselő, női képviselők aránya, és a legfelelősebb szinten szintén kisebbségben vannak a nők a köztisztviselők között. Ami a családi erőszakot illeti, ha éppen tegnap hallhattunk ezzel kapcsolatban egy példát. Rendkívül kiszolgáltatottak a nők és a gyerekek, ami a szexuális kisebbségeket illeti. Nagyon jó példa arra, hogy még mindig nagyon sokan elbújnak, és nem mutatják ezt nyíltan. Biztos, hogy pár nappal ezelőtt Podgoricában a Gay Pride megszervezéséért dicséretben kell részesíteni a megszervezőket. Az, hogy néhányan tudtak csak felvonulni, mégiscsak azt jelenti, hogy milyen nagy szükség van az ő védelmükre. Kanadában tavaly menedéket kapott egy olyan menedék kérelmező, aki ezen erőszak ellen próbálta védeni magát. A rendőri túlkapások miatt Luxemburgban és Belgiumban is kaptak menedékvédelmet onnan származó személyek. A jogállamiság nem megfelelő elterjedtsége és a gazdasági helyzet és a jólét nem megfelelő szintje hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos emberek készen állnak arra, hogy a szavazójogokat eladják pénzért cserébe. A hatóságok részéről az, hogy nem megfelelően védik a jogállamiságot, ahhoz vezetett, hogy Montenegróban bizonyos bírósági eljárásokat elhalasztottak, vagy nem tartottak meg, és a saját párttagjaikkal kapcsolatban szimpatizálnak különböző nyilvános megjelenésekkel. Ami az állami finanszírozással való visszaélést illeti, nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban nincsen megfelelő nyomozás, a különböző jóléti járulékokkal kapcsolatban is történtek ilyenek. Annak ellenére, hogy nem hisznek a jogállamiságban, az emberek nem próbálnak politikai diszkriminációt a politikai diszkrimináció ellen fellépni, hanem próbálnak inkább az árral menni. Az a tény, hogy az újságírókat érintő erőszakkal kapcsolatos ügyeket nem sikerült felderíteni, még tovább erősít ezt a tényt az, hogy a kormány csak nagyon ritkán támogatja a vele egyet nem értő alapítványok munkáját. Ami a működő jogállamoságot illeti, ez azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatást végre kell hajtani, és büntetni kell azokat, akik bűnt követnek el különösen az állami tisztségviselők közül. Ez nem csak a korrupcióra érvényes, hanem a háborús bűnökre, diszkriminációra, kínzásra és hasonló bűncselekményekre, amelyet a rendőrség vagy börtönben dolgozók követnek el. A montenegrói igazságszolgáltatás függetlenségét kell bizonyítani, ezzel kapcsolatban még bizonyítani kell a képességüket arra, hogy valóban meg tudják védeni a polgárokat, nem pedig a végrehajtó hatalmat a főgyészek és a bírák legtapasztaltabb része fontos, hogy be kell, hogy bizonyítsa, hogy függetlenül tudnak és pártatlanul eljárni, és a kemény és kellemetlen ügyekben is így tesznek. Van néhány ilyen példaértékű eset, különösen az emberi jogsértések kapcsán. Fontos, hogy az összes emberi jogsértéssel kapcsolatos kérdést fel kell deríteni, az emberi jog tiszteletben tartásával. Ide tartoznak a háborús bűnök is, újságírók támadása, egyértelmű kínzás rendőrösökön és társadalombiztosítási hatóságoknál, amelyet biztos, hogy a végrehajtói hatalom megpróbált eltakarni, és nem kapnak megfelelő helyi nyilvánosságot, és az Európai Uniós kínzás elleni eszközökhez sem nyúltak. Ami a háborús bűnöket illeti, Montenegro nem tesz kellő erőfeszítést arra, hogy a háborús bűnöket elkövető büntetlenség ellen fellépjen. A miniszterelnök ugyanaz, mint amikor a háborús bűnöket elkövették, emiatt a főgyészek és a bírák nagyobb ösztönzést kellene, hogy kapjanak a munkájuk végzésére, de ez nem történt meg. Az nemrégi elítélésekkel a horvát főgyészség segítségével lehetett csak ezeket elérni, és a montenegrói személyeket nem vonták felelősségre. Olyan esetekben, ahol a montenegrói államban a katonai tisztségviselőket vádolták, ezt ö, ö, nem vitték végig ezt az ügyet ö, a bizonyítékok ellenére. A boszniai muzulmán menekültekkel kapcsolatos ö, bűncselekményekkel kapcsolatban 5 millió eurót akartak az áldozatok családjának, 200 családjának kifizetni a bírósági eljárás elkerülésére. Ez rendkívül jó példája annak, hogy milyen helyzet van a régióban, és a montenegrói kormányt mindenképpen dicsérni kell azért, mert jó példát mutat a kormányok között, de nem szabad, hogy arra a következtetésre justhassunk, hogy a számonkérhetőség helyébe kompenzáció kerülhet. A kormány nemrégiben bejelentette, hogy elszámol a múlttal, és az EU is a legutóbbi jelentésben azt sürgette, hogy gyorsítsák fel a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek lezárását. Regionális szinten mindenféleképpen fontos megjegyezni, hogy a példátlan civil kezdeményezés a RECOM vagy RICOM létrehozására a korábbi Jugoszlávia területén 91 és 2001 között elkövetett háborús bűncselekmények elítélése a végső szakaszába kell, hogy eljusson, és ebbe a folyamatba be kell vonni Horvátországot és lehetőleg Szlovéniát is. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy hassanak oda, hogy az igazságszolgáltatásra mindenütt, minden formában sor kerüljön a korábbi Jugoszlávia területén. Az emberi jogok, jogsértések, a kínzás, a gyilkosságok ügyei is már lassan az elévülési határidőt elérik, és Szerencsére azonban a háborús bűncselekmények esetében nincsen elévülési határidő. Ugyanakkor viszont bizonyos bizonyítékok megsérülnek vagy eltűnhetnek az idővel. Itt egyes jelképes, szimbolikus eseteket kiragadtak, amikor a rendőrség 2005-ben letartóztatásokat foganatosított, illetve bizonyos gyanúsítottakkal szemben erőszakosan járt el volt olyan gyanúsított, akit ugyanaz a rendőrségi egység vert meg, vagy ütlegelt. Mind az Európai Bizottság, mind pedig a CPT kritizálta ezt a gyakorlatot. A kínzás ellenes bizottság is azt tapasztalta, hogy a munkájuk komoly akadályba ütközött. Az újságírókkal szembeni erőszak továbbra is komoly aggályokra ad okot, ugyanis ennek eredménye a nagyon súlyos öncenzúra egy igen súlyos gazdasági helyzetben. A, az újságírók zöme kritikusan számolt be a kormány munkájáról, ugyanakkor viszont az esetek 30%-a kivizsgálatlanul maradt. Az erőszakos fellépések nagy számban ismeretlenek maradnak, és elhallgatják ezeket az ügyeket a nyomozati munka mellett. Nagyon fontos lenne az egész régióban, hogy megfelelően tiszteletben tartsák a kormányok az újságírókat, illetve a civil szervezeteket, amelyek esetleg kritikával élnek velük szemben. És Szerbiában, a Montenegróban is ez egy nagyon fontos kérdés. A felsőszintű kormány vezetőket mindenféleképpen fel kellene szólítani, hogy ne lépjenek fel ellenségesen a sajtóval szemben. Montenegróban jelenleg megfigyelhető egy nagyon gyalázatos kampány jelensége olyan szervezetekkel, aktivistákkal szemben, akik a korrupcióval szemben kívánnak fellépni. Az LGBT csoportokkal szembeni erőszakos cselekedeteket sem vizsgálják ki kellőképpen, csak bűncselekményre korlátozódnak az ilyen vizsgálatok, de az esetleges jogsértések vagy egyéb kiágásokkal szemben nem lépnek fel. És most már elérkezem az utolsó oldalam felolvasásához, ha lehet. Az elnök asszony közbeszakítja a, az előadót tehát ez az utolsó perc. Van egy-két nagy figyelmet kapó eset az elmúlt tíz év során, ahol még mindig nem született végleges ítélet. Nagyon fontos az, az ügyészség esetében, hogy a jogállamiság elveit ők is tiszteletben tartsák az igazságszolgáltatás elszámoltathatóságát is biztosítani kell, és ehhez az igazságszolgáltatás reformjára van szükség. Szubjektív, ö, objektíven kell értékelni a bíróságok munkáját, és felelősségre kell vonni azokat, akik nem megfelelően végzik a munkájukat. Montenegro egyelőre még mindig nem alakított ki egy ezt biztosító rendszer, de remélhetőleg ez hamarosan megszületik. Ez nem mulasztásból fakad, a bírós, bírók kinevez testületek részéről, hanem annak tudható be, hogy teljesen szubjektív módon történnek a kinevezések, attól függően, hogy ki kit ismer. Nincsenek egyértelműen objektív kritériumok a kinevezésekre vonatkozóan, és 2008-ban az Európai Bizottság komoly kritikával illetett bizonyos ilyen jelöléseket, de csak három évvel később. Egy kulcsfontosságú mondat is szerepel a jelentésben, a, az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségének hiánya komoly agályra ad okot, és táptalaja a korrupciónak. És ez nem csak így igaz, de hozzátenném még azt is, hogy általában a jogállamiság sérül emiatt. És az objektív értékelés rendszere előtt, mielőtt ez létrejön, én felkérném az EU-t, hogy állapítsa meg a felelősségeket legalább a legsúlyosabb ügyekben. Ezek ugyanis precedens teremtenek a jövőre nézve. A változás folyamatát az EU-nak támogatnia kellene és ösztönöznie. Minden kormány ugyanis csak eh, arra reagálnak, amit az EU hatóságok mondanak nekik. Tehát az EU-nak változatlanul komoly figyelmet kell szentelnie a folyamatokra, és konkrét példákat bemutatni. Köszönöm szépen. Sajnos mindig az a helyzet, hogy véges az időnk. Megadom a szót Amber de Bule úrnak, aki az Európai Unió és az Európai Tanács kapcsolattartó irodáját vezeti. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívták eh, az Európa Tanácsot. Úgy mm, arra eh, kértek föl, hogy nagyon konkrét témában szólaljak meg, ez pedig a tényleges eh, hozzáférési lehetőség az igazságszolgáltatáshoz az erőszakot elszenvedett nők körében. Ezt e, két megközelítésben fogom e, megoldani. Először átfogó képet adok, majd országonként lebontva. Nos, az Európa Tanács számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egy emberi jog, amely az emberi európai jogi, e, Európai Emberi Jogi Egyezmény hatos szempontjából fakad. Ez egy jogilag kötelező erejű ö, ö, törvényi hely a nyugat-balkáni országokra is vonatkozik. Olyan jog ez, amelyet egy adott állam valamennyi polgára számára biztosítottnak kell lenni, e, függetlenül természetesen annak nemétől. Nos, az igazságszolgáltatás akkor működik, hogyha minden által biztosított eszköz megfelelő és egyenlő mértékben hozzáférhető minden egyes ember számára. Az igazsághoz való hozzáférés, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés egyenlősége, tehát a nemek közötti egyenlőség alapkritériuma is. Ezért központi szerepet játszik a 2014-15-ös nemi egyenlőségi stratégiában is, amelyet a miniszterek eh, bizottsága fogadott el. A főtitkár az, aki a stratégiát benyújtja, ennek ugye általános célja a nők képes tétele az Európa Tanács tagállamaiban. Öt stratégiai célkitűzést határoztunk meg, ezek közül az egyik az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a nők számára. A nyugat-balkáni országokban e, fennálló helyzetről országonként is szeretnék beszélni. Az adatok egyrészt a tagállamoktól származnak. A francia kormány vezetésével tavaly decemberben Párizsban tartottak egy meghallgatást, innen származnak az adatok. A második forrás az adatoknak pedig a 2002-es ajánlások, amelyeket a miniszterek tanácsa fogadott el a teljes Európa Tanács tekintetében ennek fényében vizsgáljuk az adatokat. Albánia. Néhány szóban. Albánia volt a második olyan ország, amely aláírta az isztambuli egyezményt 2013. februárjában. Ez az Európa Tanács konvenciója, egyezménye a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak tárgyában. Albánia tehát a második aláírója volt ennek az egyezménynek. Gyorsan csatlakozott. Az egyik legfontosabb előrelépés a nemek egyenjogúságára vonatkozó törvény elfogadása. Ez biztosítja a nemekkel szembeni diszkrimináció tiltását, illetve bármely nemi alapú megkülönböztetés büntetőjogi kezelését. Néhány elem viszont fontos. Az erőszakot szenvedett nők számára kemény, kevés a menedékhely, másrészt joghézagok maradtak meg fenn, a harmadrészt pedig a férfi elkövetők társadalmi integrálására vonatkozó intézkedések hiányosak. Bosznia-Hercegovina több különböző intézkedést hozott, mind jogi, mind szervezeti, mind intézményi szinten a családon belüli erőszakkal szemben. A nők elleni szexuális erőszak szintje azonban még mindig nagyon magas Bosznia-Hercegovinában E, Bosznia-Hercegovinában a jogtanácsadást, e, jogsegélyt mindenképpen erősíteni kell. Fontos az igazságszolgáltatás rendszer és rendőri erők képzése, illetve fontos lenne az egész országban menedékek kialakítása az áldozatok számára. Szerbiában elnök szó, megkérnék mindenkit, hogy aki maradni akar az maradjon. Aki beszélgetni szeretne, az kérem, hogy hagyja el a termet. Jó lenne, hogyha a mozgásukkal sem kell tennének különösebb zajokat, mert ez elég kellemetlen a felszólaló számára. Yeah, um, violence against women... Szerbiában a nők elleni erőszak a BTK egyik tényállása évek óta. Szerbia ratifikálta ugyancsak az isztambuli megállapodást, egyezményt, a gyakorlatban azonban a felmérések és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők és egyéb eh, sérülékeny eh, kiszolgáltatott csoportok még mindig nem elég tájékozottak a tekintetben, hogy milyen eh, jogi támogató rendszerek állnak rendelkezésükre. Nagyon sok esetben az erőszak elkövetését nem jelentik be, a nők félnek sok okból nem mer meg feljelentést tenni. Ami a helyzet javítását illeti a jövőre nézve, több menedékhelyre van szükség, és több támogatást kell nyújtani az áldozatul esett nőknek. Montenegro és Macedónia röviden összefoglalva lényegében ugyanezek az ajánlások érvényesek, több menedékhelyre van szükség az erőszakot elszenvedett női áldozatok számára, több programra van szükség, ideértve a nők elleni erőszakot elkövető férfiak eh, reintegrációs programjait is. A ügyészek ilyen eh, programot elkezdhetnek, kezdeményezhetik ennek elkezdését eh, minden nők elleni erőszakot elkövető férfi esetében. Számos nyilvános beszámolót áll rendelkezésre, amelyek arról szólnak, hogy a, az áldozatok milyen nehezen tudnak hozzáférni a, bizt, a jogrendszer által biztosított eszközökhöz, különösen a nők esetében igaz ez, hogyha ők a, az, azon nők esetében, akik a nyugat-balkáni háborúk egymás követő hullámaiban szenvedtek el erőszakot. Úgy gondolom, hogy a nyugat-balkáni országok mindegyike tervezi az isztambuli egyezményhez való csatlakozást, vagy már ratifikálta ezt, mint Albánia, Macedónia is aláírta a szerződést, de még nem ratifikálta. A, az egyezmény feleitnek bizottsága hamarosan megkezdje további munkát Eh, és a végrehajtással kapcsolatos jelentés is el fog készülni a nők elleni erőszak kérdésében. Ennek köszönöm szépen. Eh, Valóban, eh, ami a nők jogait és az erőszak elleni jogokat illeti, helyes és intelligens megoldás, hogy az ezzel kapcsolatos előrelépéseket vagy annak hiányát mutassuk be a tagjelölt országokban. Ándon Zsannak adom meg a szót az UNICEF-től. Ő lesz az utolsó előadónk a szakértők közül. Elnök asszony! Tisztelt, tisztelt tagok, hölgyeim és uraim! Köszönetet mondanék azért, hogy az UNICEF-et felkérték, hogy ebben a panelben részt vegyünk és a gyermek jogairól beszéljünk. Nagyon röviden, 5 percben fogok csak hozzászólni egy alapvető emberi jogi kérdést szeretnék most bemutatni, ami gyakran kimarad a jogállamisági és emberi jogi kérdésekből, de a tagjelölt országokban most elég nagy hangsúlyt kap, a gyermekjogról van szó. Általában a gyermekeket kihagyják ezen célkitűzésekből. Az alapítvány kiinduló pontja természetesen az Európai Uniós, aki a gyermekjogok tekintetében, különösen a Lisszaboni alapszerződés, amely nagyon fontos része az emberi jogok anyagának. Valamint az EU kartája kimondja azt is, hogy minden fellépés a gyerekekkel kapcsolatban fontos, hogy a gyermek érdekének figyelembevételével történjen. De ezen EU, aki üres szózat marad, hogyha a gyermekek nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz. Az ENSZ gyermekjogi bizottsága többször kiemelte, hogy ahhoz, hogy a jognak valamilyen értelme legyen és jelentősége, fontos, hogy a gyermekek számára is rendelkezésre álljon a jogorvoslat lehetősége ami a roma gyereket illeti, akit kizárnak az iskolából, vagy egy fogyatékos gyereket illeti, akit elválasztanak a családjától, és otthonba zárnak a helyet, hogy otthon kezelhetnék, vagy egy lánygyermek, akivel szexuálisan visszaélnek otthonában, vagy egy szegény család, amely nem kapja meg a családi pótlékot. Nos, ezen esetekre valóban jogorvoslatra van szükség, de nem mindig áll ez rendelkezésre. Fel kell mérni az eljárásokat az egyes bíróság típusokban, abban az esetben, hogyha egy gyermek ellen jogsértést követnek el, a korának megfelelően kell lehetőséget adni arra, hogy az ő érdekét leginkább képviseljék a döntések, legyen ez bármilyen bírósági eljárás ami a gyermekek igazságszolgáltatásához való hozzáférését illeti, az összes jogra és az összes gyerekre kell, hogy ez vonatkozzon, hiszen bármely gyerek egyszer bíróság elé kerülhet. Nagyon tág ennek a köre polgári, bűnügyi, administratív kontextusban is igaz ez, és a lehető legtöbb gyermekre kell, hogy vonatkozzon. Ezen valóság ellenére, mint már az elején elmondtam, általában a gyermekeket kihagyják az igazságszolgáltatási hozzáférés programjaiból és a jogállamasági programokból. Eddig leginkább a fiatalkorúak igazságszolgáltatására került az összpont. Érdemes megemlíteni, hogy az előrehaladási jelentésben az összes most megemlítendő hat jelentésben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés akadályként kerül megemlítése, és különösen a koszovói jelentésben ez megjelenik. Azt gondolom, hogy közben ez az összes országra igaz. Ezek a kötelezettségek egy részről, más részről pedig nagyon nagy lehetőségek is vannak. A fő üzenetünk az, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, az összes EU prioritás és elv központja. Emberi jogok, jogállamiság, befogadó fejlődés. Az emberi jogok kérdés egyértelmű, erről már beszéltünk, a jogállamiság tekintetében is ez egyértelmű. Hogyha egy bűncselekmény áldozatává váló gyermek tisztességes bírósági eljáráshoz juthat, csak akkor fejlődhet olyan felnőtté ez a gyermek, aki a jogállamoságot is értékeli. Ami az inkluzív fejlődést illeti, most a 2015-ös agendának részét képezi ez az elképzelés, és nagyon fontos eszköz ez a kirekesztés, a szegénység és a diszkrimináció elleni küzdelemben. Ezért mondjuk azt, hogy a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés hármas előny emberi jog, jogállamiság és az inkluzív fejlődés területén is. Még röviden rátérnek a valóságra az érintett országokban. Az UNICEF tanulmányt végez az, a gyermekek igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséhez egész eh, Kelet-Közép-Európában és eh, Közép-Ázsiai régióban. Albánia és Montenegró ezen országok közül, amelyekről ma szó van. Ezen tanulmány eredményei azt mutatják, hogy az igazságszolgáltatás általában nem veszi figyelembe a gyermekek igényeit. A gyerekek a perről való tájékoztatás nélkül kerülnek a bíróság elé, és nem tájékoztatják őket arról, hogy mit érhetnek el az eljárással, nincsen támogatójuk, nincsen jogi képviselőjük. Rendkívül hosszú lehet, akár egy éves is maga az eljárás, nem feltétlenül zárják ki a nyilvánosságot, és gyakran közvetlen kapcsolatba kerül a gyermek a bűnelkövetővel és a különböző érdekeket nem mérlegelik, és nem a gyermek érdekeit tartják szem előtt. A tanulmányból az is kiderül, hogy a gyermekekre ugyanolyan akadályok vonatkoznak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés tekintetében földrajzi távolság, díjak, bizalomhiánya, ezek rájuk is vonatkoznak, de ezen túlmenően még további akadályokba is ütköznek gyermekként. Nincsen megfelelő kapacitásuk a saját eljárásban való részvételre, és saját magukat nem tudják képviselni nagyon fontos társadalmi normák vannak, ami miatt elfogadhatatlan a legtöbb országban, hogy egy gyermek jogorvoslatot keressen a szülői beleegyezés nélkül. És a szociális normák miatt az erőszakot is úgy gondolják, hogy az az élet részét képezi, és inkább a gyermeket fegyelmezik, mint a jogsértés ellen bírósághoz fordulnának. Ezek azok az akadályok, amelyek a gyermekeket érintik. Ezen specifikus akadályok miatt az egyik fő üzenetünk az UNICEF-nél az, hogy az általános intézkedések kibővítése a gyerekekre nem elég. Azért, mert specifikus helyzetben vannak, specifikus intézkedésekre van szükségük. ami az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó stratégiát illeti, fontos kimondani azt, hogy az általános szabályok nem elegendőek a gyerekekre vonatkozóan az ők specifikus igényei miatt. Próbálom gyorsan befejezni a mondani valómat, mert nem sok időm van. A tanulmányból tehát az is kiderül, hogy általában a jogállamisági stratégia és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése vonatkozó stratégia nem tér ki a gyerekekre, általában inkább a fiatalkorúak igazságszolgáltatására koncentrálnak, nem általában a gyerekekre, és amikor a gyerekekről beszélnek, azt nagyon általánosan teszik, nem pedig személyre szabottan. Mit is tegyünk? Akik további részleteket szeretnének megtudni, egy rövid füzetet adtunk ki a javaslatokról, és fontos, hogy az e IPA programozásában és a csatlakozási tárgyalások során kiemeljék azt, hogy az Fundamentals First megközelítést kell követni, az IPA programozásban a gyermekek jogát is figyelembe kell venni, a benchmarkingban is ennek szerepet kell adni. Az ajánlásokban szerepel az is, hogy az adattal és a tudással mi legyen, és hogy fontos beruházni az objektív, megbízható és összehasonlítható adatokba. Szorosan együttműködünk az igazságszolgáltatási főigazgatósággal, ahol a gyermekek részvételéről mutatókat dolgoznak ki az igazságszolgáltatási eljárásokban, és most először hozunk ilyen szintű erőfeszítéseket az adatok begyűjtésére ezen kérdésben. És több ajánlás született arról, hogy hogyan lehet a legjobban kiigazítani a gyerekek igényeihez az igazságszolgáltatási rendszert, és hogyan lehet a gyerekek kezébe adni azt, hogy a jogaikkal éljenek, ideértvén azt is, hogy el kell érnie a különböző horizontális jogi tanácsadást, szociális jogvédelmi központok kialakítását, stb. stb. Itt akkor le is állnék, köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megadjuk a szót a következő körben a parlamenti képviselőknek, akiknek nyilván más feladatuk is lesz még ma délután. Preda úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen köszönetet mondanék az összes szakértőnek, akik most megtartották az előadásaikat, és általában véve a kezdeményezést is üdvözlöm. Ez nagyon fontos kérdés az országok közeledése szempontjából. Két megjegyzésem lenne általánosabb, és két kérdést tennék fel. Bosznia-Hercegovinára vonatkozóan, amelynek előadója vagyok. Ami az általános megjegyzéseket illeti, mivel az én országom Románia is nemrég csatlakozott az Európai Unióba, ezért tapasztalatom, hogy az, hogy a nemzetközi szabályokhoz és keretekhez való csatlakozás még önmagában nem elég. Azt kell elérni, hogy végre is hajtsák ezeket, és hogy az érintett ország ezt betartsa. És talán itt érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan lehet segíteni ezt a folyamatot azért, hogy minden egyes ország amely ezen tapasztalatot megszerzi, mert biztos, hogy ezt megszerzi a bővítésen keresztül, ne maradjon zsákutcában a csatlakozási folyamatban lehet, hogy most ezt egyelőre szüneteltetik, ezt a bővítési folyamatot, de talán két-három év múlva optimistábbak lehetünk. Másodszorban szeretném, hogyha a jogállamiságra odafigyelnénk, és a jogi keret kialakítása és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdéseire összpontosítanánk. Ami az Európai Bizottság 2014-es stratégiai anyagában megjelenő megközelítést illeti, Simon Moldu is emlékeztetett egy alapelvre, a Fundamentals First-re. De ami a médiák szabadságát illeti, ezzel kapcsolatban a bizottság azt mondta, hogy itt még komoly problémák vannak Nyugat-Balkánon. Az albizottság egy tanulmányt hozott nyilvánosságra, amely azt mutatja, hogy eléggé összetett és sok különbség van ezen kérdésben az országok között. Azt hiszem, hogy nagyobb hangsúlyt kellene a csatlakozási tárgyalásokban a média szabadságára fektetni, és hogy milyen szabványoknak kell megfelelni ezen kérdésben. Most ami Bosznia-Hercegovinára vonatkozó kérdéseimet illeti. Az első arra vonatkozik, hogy amit a legfeltűnőbb probléma, a, hogy milyen alkotmányos módosításra van szükség az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletének végrehajtásához. A diszkrimináció mentesség elve természetesen tudjuk, hogy alapvető emberi jog, és ezen elv a társadalom egyik sarokköve demokratikus társadalom sarokköve. bosnia hercegovina esetében októberben tartottak választásokat, és az ebből felálló hatóságok konkrét intézményes reformokat remélem fognak bevezetni. Ezre vonatkozik a kérdés, hogy esetleg megfeledkezhetünk-e erről. Én azt gondolom, hogy nem szabad erről megfeledkeznünk. Konkrét kezdeményezéseket várunk. És mi is feltesszük a kérdést, hogy az Európai Unió hogyan tud segíteni az új hatóságoknak ebben a munkában. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb felállnak ezen új hatóságok. És mivel a diszkrimináció mentességről beszélünk, azt is ki kell emelnem, hogy előrelépések történtek olyan kérdésekben, ahol mind a parlament, mind a bizottság az előremeneteli jelentésben felhívta ezekre a figyelmet. Ami a kettős mérce kérdését illeti, volt Bosznia-Hercegovinában egy legfelsőbb bírósági döntés, miszerint ez egy diszkrimináció, és ez jó jel. Azt gondolom, hogy ezt az ítéletet nagyon hamar fogják végrehajtani, és így a közös oktatási lehetőséget fogják megkönnyíteni és kiemelném azt, hogy egyértelmű Bosznia-Hercegovinában, hogy a politikai blokkolással a igazságszolgáltatás rendszerére vonatkozó reformokat lassították. Biztos, hogy Bosznia és az Európai Unió között az igazságszolgáltatásra vonatkozó párbeszéd létezik, és a jogállamisági kérdéseket is felvetettük, és ezzel kapcsolatban sikerült előrelépni. De úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni ezen problémákra, és ösztönözni a hatóságokat arra, hogy megtalálják a szükséges konszenzust azért, hogy előre lehessen lépni a reformokkal. Politikai kompromisszumra és konszenzusra van szükség, ez elengedhetetlen ennélkül nem tudjuk elképzelni az előrelépést, hogyha egyszerűen nagyon megosztott a politikai erő és teljes a káosz. Tehát nagyon fontos, hogy kompromisszum szülessen. Ez az alapvető összetevő, ami nélkül nem tudunk semmit sem megfőzni. Úgyhogy nagyon szeretném megismerni a szakértők véleményét az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatban, és hogyan lehet az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésen javítani Bosznia-Hercegovinában. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Préda úr. Szenyor Deli. Uh, Deli úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, nagy követek, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy Szerbia idén egy pozitív jelentést kapott a bizottságtól. Egyesek azt mondják, hogy ez pusztán az elmúlt év áttörésének köszönhető a szerb koszovói párbeszédben. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket egy másik nagyon fontos közeledési folyamatra Magyarország és Szerbia között. Az elmúlt két évben óriási kölcsönös erőfeszítéseket tett mindkét ország, hogy a történelmi szembenállásukat, a szembenállásukon túlépjenek, különösen a második világháború, illetve az azt követő időszakban. Nemzeti emlékműveket e-, emeltek, és ezt magyar és szerb politikusok is megkoszorúzták. Ezek az emlékművek magyar és szerb áldozatokról emlékeznek meg. Nagyon eredményes párbeszéd folyt a két miniszterelnök és miniszterek között is, és néhány nappal ezelőtt ennek a közeledési folyamatnak a részeként a szerb kormány hatályon kívül helyezte a az 1945-ös döntést, aminek értelmében három vajdasági város magyar lakosságát kollektív bűnösséggel vádolták, és kitelepítették őket. Ez is mutatja, hogy lehetőség van a történelmi kibékülésre. A két nemzeti kormány mellett szeretném hangsúlyozni, a vajdasági magyarok szerepét a legnagyobb magyarokat képviselő szerb párt komoly közvetítő szerepet játszott ebben a folyamatban, és példaszerűen egy hídszerepet töltött be a két nemzet között, Úgyhogy én kérem az emberi jogi szervezetek képviselőit, illetve kérdem őket, hogy mennyire ismerik ezt a közelmúltbeli fejleményt Magyarország és Szerbia között. Gracias, señor Deli. Köszönöm, Deli úr. Petir úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair, dear members of the committee. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, én a horvát Velko Marics katonai veteránnal kapcsolatosan szeretnék egy kérdést feltenni. Őt 2010 óta tartják fogságban a horvát civil szervezetek, emberi jogi szervezetek két kérdésben fordultak hozzám. Először is Ljubavics megpróbálta meglátogatni Ljuba Maricot a szerb börtönben, de a szerb hatóságok visszautasították, ugyanis arra hivatkoztak, hogy ez csak családtagok joga. Ezen kívül a rossz egészségügyi állapotára is hivatkozott, és nem kapott megfelelő egészségügyi ellátást. Ugyanez a szervezet arról is tájékoztatott, hogy ha nem kap megfelelő egészségügyi ellátást, akkor ezzel alapvető emberi jogai sérülnek és ezért én sürgetnék minden jelenlévőt, különösen a szerb hatóságok képviselőit, hogy válaszolják meg, hogy miért tagadták meg Ljubamivtól, hogy meglátogassa Marics urat, másodszor pedig szólítsák fel a szerb hatóságokat arra, hogy biztosítsák a megfelelő egészségügyi ellátást számára. Köszönöm szépen, később valószínűleg lesz lehetőségünk majd még meghallgatni a misszió eh, vezetőjét is. Most pedig megadom a szót Weil úrnak, hogy egyelőre lezárja a párbeszédet. Jó, Madame Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném eh, kiegészíteni az elhangzottakat, különösen azt, amit eh, Déli úr mondott, amit Deli úr mondott. Eh, fontos elismernünk a volt Jugoszlávia eh, országainak teljesítményét, hiszen a megbékélés folyamata nagyon bonyolult folyamat, és ezt tudjuk is magunk is tapasztaltuk ezt a történelem során a világ különböző részeiben. Nagyon érdekes, ahogy ez a megbékélési folyamat a nyugat-balkáni térség minden részében e, zajlik, és e, a megbékélés szellemében természetesen e, fontos figyelmet fordítanunk a különböző incidensekre is minden alkalommal, mégis Európának el kell ismernie az hogy előrelépésekre kerül sor, és fontos ezt a folyamatot a jövőre való tekintetre is tovább bátorítani. Másrészt eh, szeretném elmondani azt is, hogy meg kell értenünk az államokat, a nemzeteket, a kormányképviselőket, még a nagyköveteket is, akik eh, ott ülnek és türelmesen hallgatnak bennünket, hogy nem akarunk vádaskodni folyton a tagjelölt államokkal szemben, nem mondjuk azt, hogy rosszul teljesítenének, vagy nem akarjuk őket lekapni a tíz körmükről, amiatt, hogy éretlenül viselkednek a demokratikus átmenet folyamatában, hiszen hogyha valakit mindig szídnak, az bizony E, igenis frusztrációt okoz, és én ezt meg is tapasztaltam a tagjelölt országokban. E, nagyon egyetértek azzal a hölgyel, akinek is nem látom a nevét innen, amikor kritikusan fogadta Juncker e, elnök megjegyzéseit, nem lett volna fontos ennyire elbátortalanító módon fogalmazni. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a bősítés, bővítés a következő öt évben nem fog előre menetelni. De hogy egyfajta pszichológiai gátként felállítsuk ezt a dolgot, az valószínűleg politikailag nem jó megközelítés. Tehát bátorítanunk kell az embereket, a népeket, országokat, és kilátásba helyezni, hogy valóban beléphetnek az Európai Unióba. Hiszen ahogy a felszólalók egy része ezt hangsúlyozta, ez nagyon is fontos lépés az Európai Unió értékeinek elfogadásában, az alkalmazkodásban. Én magam részéről Macedónia újonnan kinevezett jelentéstevője vagyok, ezért egy dolgot szeretnék még mondani, egy mondatot csak. Nem hiszem, hogy jó lenne a szomszédos országoknak, az Európai Unió tagállamainak, hogy ha ennyire kemény és hangos kritikát fogalmaznak meg Macedóniával szemben, kisebbségi kérdésekben, ezeket a kérdéseket az európai diskurzus keretein belül kell eh, megbeszélni. Fontos, hogy a kisebbségeket kulturális hídként eh, tekintsük. Nem hiszem, hogy eh, a macedóniákat két oldalról kellene szorongatni, hogy ez a feszültség növekedjék. Azt hiszem, hogy őszintébbnek kell lennünk. A régió minden országa, akár tagállam, akár nem, hasonló problémákkal küzd Eh, legyünk toleránsak egymással szemben. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm, mondja az elnök. De Mesmeiker úr, megadom meg a szót. Eh, Nederlands spreken, eh, mevrouw de voorzitter. Ja, we hebben... Köszönöm szépen. Van több olyan kérdés, amely aggodalomra ad okot. Ami a az emberi jogok végrehajtását és tiszteletben tartását illeti a kisebbségek védelme, a kisebbségi nyelvek védelme, a szexuális orientáció tiszteletben tartása, a homofóbia, a nők joga, a gyermekek jogai, a sajtószabadság és a véleményszabadság kérdései. A frakciónkon belül továbbra is szándékunk, hogy a stabilitás és a béke kereteit alakítsuk ki Nyugat-Balkánon. És ezáltal szeretnénk létrehozni azon gazdasági és politikai feltételeket, amelyek esetlegesen lehetővé tennék az EU-hoz való csatlakozást. A nyugat-balkáni stabilitás fontos, hogy abszolút prioritás legyen az Európai Unió számára. Mi ezt így gondoljuk, és az Európai Unióhoz való csatlakozás az a ragasztó, ami a régióban a, strat- a kohéziót és a békét és a stabilitást tudja garantálni. Nagyon fontos ez az európai stabilitás szempontjából is, és a gazdasági előrelépés szempontjából. Ebben a kontextusban figyelembe kell venni az emberi értékeket, a szabadságjogokat, hiszen ezek nagyon fontos aspektusok. És mindig is védeni fogjuk az LGBT közösség jogait és az etnikai vagy vallásos kisebbségek jogait, akiket esetleg üldöznének, vagy kevesebb jogot garantálnának számokra, őket mindig is védeni fogjuk. De hogyan foglalkozunk a következő szakaszokkal? Ha őszinték vagyunk, ahhoz, hogy ilyen idézkedéseket hozhassunk, arra van szükség, hogy változzon a társadalom megítélése, és ezen elvek elfogadása, például a nemek közötti egyenlőség elvének az elfogadása, vagy a szexuális orientációk és a kisebbségek elfogadása. Látom, hogy az én országomban hogyan történtek a dolgok, ami az LGBTI közösség jogait illeti, látom, hogy mi történik most, és mi történt, amikor én kamasz voltam 40 évvel ezelőtt Flandriában. A különbség óriási, de a társadalmi elfogadás fokozatosan alakult ki, és utána követte az elfogadást a jogi keret kialakítása, nem pedig fordítva. Hogyha őszinték leszünk, a 28 EU tagállamban nem vagyunk mindenhol annyira nem, lép, nem járunk még annyira elő minden tagállamban, mint nálunk. Hogyan lehet tehát a következő szakaszra áttérni, milyen szerepet vállalhat ebben a bizottság ahhoz, hogy ez a változás bekövetkezzen, és támogassuk ezt? Aggodalomra ad okot, én magam újságíró voltam a karrierem egy adott idején, és amikor ezt a jelentést olvasom, arra vonatkozóan, hogy milyen nyomásnak tesszük ki a médiát, az újságírókat, hogy nincsen sajtószabadság, hogy nincsen véleményszabadság. Biztos, hogy ez első számú prioritás kell, hogy legyen. Volt újságíróként, soha nem volt olyan érzésem, hogy kockázatos szakmát vállaltam volna. Közben a külföldi kollégáktól azt hallom, hogy rájuk mindez igaz. Itt lépnünk kell az Európai Uniónak prioritásként kell kezelnie ezt a kérdést, hiszen ez az egyik sarokköve a szabad és demokratikus társadalmaknak, amelyek az euró, euró, európai értékeket tiszteletben tartják. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. E, Martú úrnak adom meg a szót, hogy a kérdésekre válaszolhasson, e, és utána néhány percben megkapják a diplomáciai képviseletek is a szót, mert utána lassan elfogy az időnk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, néhány dologra szeretnék reagálni, amit a képviselők felvetettek. Préda úrnak válaszolva először a sajtószabadsággal kapcsolatosan nyilvánvalóan segítenünk kell, hogy az érintett országok jobban tisztában legyenek a standardokkal, hogy minek kell megfelelniük, és a az Európai Parlament által a nemzeti parlamenti elnökökkel közösen szervezünk egy tanácskozást, és ennek keretében 2015-ben ez is szoba fog kerülni. És egyik fő hangsúlya lesz tulajdonképpen ennek a találkozóknak, milyen standardokat, milyen normákat várunk el, hogyan lehet kidolgozni egy alapvető, úgymond kézikönyvet. Tehát most nem akarom ezt tovább ragozni, de itt még komoly munkára van szükség. Számos kérdést önök is felvetettek, és a sajtószabadság rengeteg, rengeteg komoly aggályra ad okot, tehát nagyon fontos, hogy elfogadják, megvitassák, meghallgassák a különböző nézeteket, és a sajtónak is biztosítani kell ezt a jogot, anélkül, hogy attól féljenek, hogy ez majd megtorlással fog járni. Nagy hívvel szólt, és ékesen a legfontosabb kérdésről, a Le Consensus kérdéséről. Az első nagyon fontos lépés, hogy megteremthető egy olyan helyzet, aminek keretében a különböző elemek, a különböző szervezetek, személyek dönthetnek, és lehetővé, ők tehetik lehetővé, hogy Bosznia közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Ha valamilyen koordinációs mechanizmus találnak egy döntéshozatali módszert a boszniai lakosság egészében, ezzel teremtik meg az utat Európába, és ezáltal lehet számos egyéb bonyolult kihívást felszámolni, az ön által is felvetett problémákat, úgyhogy remélem az új hatóságok erre fognak rögtön odafigyelni, tehát ezt a politikai konszenzust fogják elsőként kialakítani. Deli úr kérdésére két dolgot említenék. Először is a vajdaság autonóm tartományjal kapcsolatos kérdést részletesen kell vizsgálni. Itt több bekezdés is foglalkozik azzal, hogy milyen erőlelépés történt a vajdaságban. De a kisebbségekkel kapcsolatosan el kell azt is mondani, ha megnézem, hogy mit várunk el a szerb hatóságoktól, a tárgyalások egy új fejezetének megnyitása kapcsán konkrét akciótervet várunk a szerb hatóságoktól, hogy mit kívánnak tenni a nemzeti kisebbségek helyzete területén, ideértve az oktatást, az anyanyelv használatát, kisebbségi nyelvek használatát, a közigazgatásban való képviselet jogát. Itt mi azt láttuk, hogy elkötelezett a szerb hatós kormány, és az EBSZ e fő képviselőivel is, Torsz asszonyjal együttműködünk. Igen komoly munka született már az olá kisebbség kapcsán is, például Romániában. Tehát vannak kihívások, de itt igen pozitív jeleket tapasztalunk. Patia asszony által felvetett kérdése, én nem ismerem a Marics féle esetet. Mi igyekszünk elkerülni, hogy egy-egy esetben nagyon elmerüljünk, de minden esetre a kollégáimat majd megkérem, hogy nézzenek utána. Egyetértek Plach úrral is. Ez egy nagyon nehéz ügy, ugyanis itt hajlamosak vagyunk inkább a negatívumokra odafigyelni, de ugyanakkor viszont el kell ismerni, hogy tíz évvel ezelőtti helyzethez képest milyen utat jártak be a nyugat-balkáni országok. Úgyhogy mindenféleképpen a, arra kell törekednünk, hogy a csatlakozás folyamatát egyfajta mágnes vagy vonzerőként használjuk fel, hogy békésen átalakulhassanak a társadalmak. Ez nem egy könnyű folyamat, ez egy inkluzív, egy befogadó folyamat kell, hogy legyen, és ezt önök is pontosan jól tudják, talán jobban is, mint én. De a lényeg az, hogy ezzel a úgymond ütőkártyával kell élni alapvetően, és mindennapi szinten azt kell biztosítani, hogy a tárgyalási folyamat a stabilizációs társulási folyamatban minél gyorsabban előrelépjünk. Végezetül az utolsó megjegyzés, Desmark úr, én úgy gondolom, hogy a sajtószabadságra vonatkozóan már válaszoltam, de szeretnék arra is kitérni, amit joggal említett, azzal kapcsolatosan, hogy mit várhatunk az LGBT kérdések területén hogyan tudjuk a figyelem, figyelmet felhívni erre a kérdéskörre, hogyan tudjuk meggyőzni az állampolgárokat, hogy az ő számukra is biztosítani kell a jogokat, és ne szenvedjenek semmiféle megtorlást. Nulla tolerancia a legfontosabb ezen a területen, épp úgy, mint a gyűlöletbeszéd kapcsán és erre kell ösztönözni a hatóságokat is, mert csak így lehet hosszabb távon változást előidézni, egy meglehetősen ellenséges hangulatban az LGBT csoportokkal szemben. A rendészeti továbbképzés, az állampolgári biztos intézményének megerősítése, új jogszabályok megalkotása, ezek mind nagyon fontosak. És most itt nem akarok ürügyként felhozni néhány nehézséget, de azt hiszem itt alapvetően egy tájékozódási hiányról is beszélhetünk. Tehát itt is lehet, hogy túlságosan a negatívumokra helyeztük a hangsúlyt. Vegyük például Boszniát. Szarajevóban a hatóság, a rendőrhatóság a homofóbiával szemben fellépni hivatott külön kapcsolattartókat nevezett ki, és itt nagyon fontos, hogy egy első körben meghallgatást tartsanak. És az ilyen úgymond legjobb gyakorlatokat, vagy helyes példákat mindenféleképpen előtérbe kell helyezni, és a e tekintetben az adott országokkal is együtt kell működnünk, hogy ez a fokozatos átalakulás, amin mi átmentünk, ezekben az országokban is megvalósulhasson. Köszönöm szépen. Biolév úr szeretne még pár szót szólni. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, ez talán a szegbizottságot és Preda urat külön érinti. Emlékeztetnék arra, hogy Bosznia-Hercegovina lesz az Európai Tanács Miniszterközi Bizottságának az elnöke májustól két hét múlva pedig Belgium kapja meg ezt a posztot. Az biztos, hogy az boszniai elnökségot megelőző, megelőző pár hét alatt nagyon sok párbeszédre fog sor kerülni az emberi jogok, a jogállamiság és a reformok tekintetében. A szerbiai misszió képviselői, nagykövet úr, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak bennünket. Nagyon érdekes ez a vita, és annyit elmondhatok már most is, hogy ebben a néhány percben, ami még hátra van, nagyon nagy figyelemmel vizsgáljuk majd az ajánlásokat és megjegyzéseket, amelyek az Európai Bizottság jelentésében szerepelnek. Úgy gondolom, hogy magam részéről is csatlakozhatom ahhoz a kijelentéshez, amely a csatlakozási folyamathoz köti az, a jogállamiság megteremtését. Különösen az igazságszolgáltatás és a belügyi kérdésekben ez ugye a 23-as, 24-es fejezetek a szerb hatóságok természetesen Mordú úr által említett egyéb területeken is tevékenyen munkálkodnak, ez a kisebbségek kérdése. Múlt hónapban tartottuk a nemzeti kisebbségek szavazását országszerte. 17 nemzeti kisebbség választott, a szavazásokra, választásokra átlátható módon incidensek nélkül került sor. E, Deli úrra hivatkoznék, az ő felszólalása mutatja, hogy valóban vannak erőfeszítések arra, hogy Európában, e, hogy Szerbiában megvalósuljon a megbékélés. Az is említése került, hogy, hogy e, Belgrádban sor került a büszkeség menetére, és remélem, hogy az LGBTI népesség helyzete javulni fog a következő években. Ugyancsak rendkívül fontos a vitában a roma népesség helyzete. Szerbia elfogadta saját intézkedési tervét a roma integráció tekintetében ennek az eredményeiről is beszélhetnék számokban is, azonban túl késő van ahhoz, hogy részletesebben belemenjek ebbe. Végül szeretnék megemlíteni valamit, ami ezúttal nem ö, került az asztalra a vita témaként. Sajnos még mindig van egy menekült népesség Szerbiában, mint egy 40 ezer ember, de rajtuk kívül nagyon sok további saját országán belül lakóhelyéről előzött ember, koszovóiak főleg. A különböző nemzetközi szervezeteknek más-más stratégiája van ezzel kapcsolatban, de a részvételük nélkül nem oldható meg ezeknek az embereknek a sorsa nem biztosítható, hogy hazatérhessenek otthonukba. Pedig ez lenne a cél. Végül a Márics úr bebörtönzésével kapcsolatban eh, elhangzott kérdést eh, eh, utána fogunk járni és gondoskodni fogunk arról, hogy a bebörtönzetekre vonatkozó törvényelőrások érvényesüljenek. Elnök, köszönöm szépen, hogy kivető kérem, hogy tájékoztassa elsősorban kollégánkat ennek a bebörtönzött embernek a sorsáról, de valamennyünket is. Köszönöm szépen, akkor megadom a szót eh, a Macedon köztársaság képviselőjének. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Nem voltam biztos benne, hogy eh, jelentkezzem a e szólásra, de röviden szeretnék két dolgot említeni. Először is, ami azt illeti, hogy milyen eh, folyamatos erőfeszítéseket teszünk a hatékony emberi jog védelem érdekében számos területen. Az összes szükséges mechanizmust megalkottuk annak érdekében, hogy javuljon az emberi jogi helyzet, az emberi jogok védelme, és most nem kívánok részletekbe bocsátkozni ennek minden szempontjába, de annyit, hogy a legfőbb témánk és legfontosabb stratégiai célkitűzéseink azok, amelyek elhangzottak itt a vita során is, tehát többek között az igazságszolgáltatási reform megvalósítása, aminek megfelelően működő bírósági rendszert kell majd biztosítania. a megállapodásból fakadó vállalások és stratégia gyakorlatba átültetése, különösen ami a romákat illeti, a nők és a kiskorúak jogainak védelme, a nőkkel szembeni erőszak megakadályozása annak minden formájában, ideértve a családon belüli erőszakot is. Ez egy nagyon aktuális téma, illetve a fogyatékkal élők jogainak védelme. Ezen kívül a gaz, leginkább rászorultakra gyakorolt káros gazdasági hatások mérséklése is egy fontos szempont. Ezen kívül legalább annyira fontos a független nemzet civil szervezetek biztosítása. Megemlíteném, hogy Macedónia tagja az Emberi Jogi Tanácsnak már 2016-ig bezárólag, végezetül pedig, mivel ma a az előrehaladási jelentések szerepelnek napirenden. Megemlíteném, hogy minden évben a Macedon köztársaság egy akciótervet készít ezen jelentés alapján, figyelembe véve a különböző ajánlásokat, megjegyzéseket, és idén ugyanezt fogjuk tenni. Ez a az akcióterv egyébként igen komoly részt szentel az emberi jogoknak, a keretmegállapodásnak, a roma kisebbség helyzetének javításának, és jövő évben egy új roma integrációs stratégiát fogunk készíteni, ami a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozik. És ez a roma integráció évtizedével összefüggésben. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Nos, hosszabb volt az eljárás, mint gondoltam, de úgy gondolom megérte. Kiváló felszólalásokat hallhattunk, amelyek nagyon hasznosak mindazok számára, akik, mint magunk, az emberi jogok érvényesítése mezején küzdünk és harcolunk. Köszönöm a megjegyzéseiket, felszólalásaikat, figyelmüket és mostantól pedig folytatjuk az albizottság napirend szerinti eh, munkáját. Euh, je vous prie de quitter la salle euh, en vitesse s'il vous plaît. nous sommes vraiment Kérem a lehető leghamarabb hagyják el a termet, mert nagy késésben vagyunk. Sí. ¿Cuál es el orden de las ponencias? Cotula, handshake ah, okay. y Pomean. ¿Pomean? ¿O Pomean? Bon, mais on, en français. Ah bon. Bueno. Nos, rátérünk a következő napi rendi pontra, amely eszmecsere és elemzés az albizottságunk által megrendelt tanulmányról, amely a földfoglalás emberi hatásának kezelése címet viseli. Nem fogom bevezetni ezt a témát, mert nincs időnk. Viszont megadom a szót Lorenzo Cotula úrnak, aki a tanulmányt írta, aki a Nemzetközi Környezetvédelmi és Fejlesztési Intézet kutatója, Han Hanzsék urat is bemutatom, aki az Earth of Europe eh, szervezet képviselője. Ők egy rendkívül aktív civil szervezet, amely a földfoglalás ellen küzd. Alexander Pomahont is üdvözlöm, aki a környezetvédelmi emberi jogok terén tevékenykedik, és nemrég jelent meg jelentése, most pedig eh, Kotula úr felszólalásával fogjuk folytatni. Thank you. Um, good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én készítettem ezt a tanulmányt. Eh, mostani prezentációm a tanulmány eh, bizonyos részleteit emeli csak ki, a maga tanulmány sokkal több részletet tartalmaz nyilvánvalóan. Az elmúlt években eh, nagyon sok földet eh, ragadtak magukhoz, eh, kereskedelmi célokra, élelmiszertermelésre, fakitermelésre, és ezeket sokszor állami támogatások is segítették, Ugyanakkor jelentős változások következnek be eh, a világgazdaság terén a local to global eh, folyamatok tekintetében. Nos, nagyon eh, polarizált vitát váltott ki a földfoglalás, hiszen a kis, közepes és nagy gazdaságok szerepét jelentősen befolyásolják ezek a folyamatok olyan térségekben, ahol, ahol az emberek megélhetését jelenti a Föld. Ráadásul alapvető emberi jogok is eh, sérülnek, és eh, ezek eh, konkrét esetek dokumentációjára is sor került. A földek birtokba vételének folyamata gyakran például őslakos emberek, népcsoportok jogait, földhasználati jogait, megélhetését és életét is kockáztatja gyakran. Politikai jogok sérülésére is sor kerül, megfélelítések, a panasz ellehetetlenítése révén. Nos, egy sor európai cég szerepet vállalt a földfoglalásban, vagy annak finanszírozásában. Nagyon sok olyan ültetvény terményt, ültetvényesen termelt termény van, amelyet az Európai Unióban fognak értékesíteni a földfoglalás után. Emiatt ugye nagyon sok teendője van az Európai Uniónak annak érdekében, hogy a földfoglalások Eh, szemben, vagy az azzal együtt járó emberi jogi problémákat eh, megoldjuk. Az emberi jogok kérdése nagyon fontos alapot jelent az Európai Unióban. A tömeges földfoglalások eh, kapcsán nagyon sok vonatkozás merült föl. Nemrég például a laoszi kormányjal való egyeztetés során úgy tűnik, hogy ennek ellenére a földfoglalás nem került reflektorfénybe. Jól lehet, nagyon sok helyen fölmerültek problémák, tehát bőven van lehetőség arra, hogy a befektetési beruházási, illetve a földfoglalási témakör az Európai Unió külügyi szolgálatának honlaterébe kerüljön, Eh, az emberi jogi eh, szemponton keresztül és az emberi eh, jogot védő ágensek tevékenységén keresztül. Uh, uh, A fejlődő országokban nagyon fontos a több oldalú egyeztetések rendszere. Az Afrikai Unió földpolitikai kezdeményezését is említeni kell, az Európai Unió is egyre több munkát végez, ami alapot jelent ahhoz, hogy a tömeges földfoglalás emberi jogi vonatkozásaival kapcsolatban értemi munkát tudjunk folytatni. Az Európai Parlament fontos szerepet játszhat annak ellenőrzésében, hogy az Európai Unió fejlesztési programjai hogyan folynak ebben, ezekben a térségében, különösen annak biztosításával, hogy az emberi jogok eh, érvényesülése teljes mértékben eh, bekerüljön ezeknek eh, az erőfeszítéseknek a, a, a, a lényegi kérdései közé. fontos, hogy az elszámoltathatóság, számonkérhetőség mellett a jogorvoslati lehetőségek is biztosítottak legyenek. A mezőgazdaság nyilvánvalóan alapvető fontosságú ezekben a térségekben, az, az Európai Unió, az Európai Parlament is e, így e, rá tudhatni arra, hogy e, a mezőgazdasági beruházás sok megvalósítása során a képviselőknek köszönjük, hogy szóvá tette a felszólalás tempóját. The next area I would like to touch on is, uh, is uh, trade preferences. A kereskedelmi preferenciák. put Produce to the EU. Szükség van annak biztosítására, hogy a kereskedelmi eh, eh, cégek és szervezetek nem vesznek részt az emberi jogokkal, eh, az emberi jogokat sértő tevékenységekben. Fontos, hogy az emberi jogok megsértésének eseteit kivizsgálják, fontos ezeknek az erőfeszítéseknek az a megsokszorozása annak érdekében, hogy adott esetben a döntéseket követően ellenőrizni lehessen azok végrehajtását. Fontos az emberi jogi szempontok eh, eh, beépítése az Európai Unió kereskedelmi preferenciái közé. Nos, a tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Unió egyéb területein, és ezeket sajnos nincs időm eh, a jelen rövid és gyors beszámolomban összefoglalni. Mindenesetre fontos, hogy az emberi jogi megfontolásokat a beruházási eh, programokban is be kell építeni, különösen azokban az országokban, ahol tömeges földfoglalásokra kerül sor, és az emberi jogok sérülése napi renden forog. Nos, a parlament fontos szerepet játszhat a, eh, a különböző jóvágyási programok eh, ellenőrzésében, követelheti új rendszerek bevezetését, a megújítható, megújuló energiák vonatkozó Európai Uniós eh, rendelkezések fényében. Végül a tanulmány ajánlásokat határoz meg a cég irányítás terén is. Összességében olyan politikai területeket eh, eh, fed le, amelyekkel nem tudtunk ki, térni az emberi ottól kezdve a, beruházások, kereskedelem, energiaügy és a cégirányítás terén. Sőt, ezen, ezeken túlmenően is, különösen a, az interparlamentáris kapcsolatokban bátoríthatjuk például ezeknek az országoknak a parlamentjeit, hogy az számunk kérhetőséget, elszámoltathatóságot vegyék komolyan és ezeket a szempontokat a mezőgazdasági jellegű beruházások terén is vegyék figyelembe. Az Európai Parlament adott esetben missziót is küldhet, vagy talán közös parlamenti missziókat is, amikor európai érdekeltség van, akár a finanszírozáshoz szükséges tőke, európai származású, vagy ahol a termékek az európai piacokra jutnak majd el a földfoglalás után. Eh, fontos eh, a civil társadalom bevonása is, amely rendkívül aktív ezeken a területeken, és nagyon sok eh, gondolatot fogalmaztunk meg az a kapcsolatban, hogy ez az együttműködés hogyan erősíthető. Úgy gondolom, hogy a tömeges földfoglalás Afrikában, Ázsiában és Latin Amerikában olyan terület, amely nagyon szorosan kapcsolódik Európa életéhez, hiszen vagy a finanszírozás jön Európából, vagy Európa a célpiac azon ültetvények számára, amelyeket a földfoglalás következtében hoztak létre ezekben az országokban, térségekben. Köszönöm. Muchísimas gracias, señor. Köszönöm, Kodola úr az a helyzet, hogy a szöveg rendelkezésünkre áll, és mi is el tudtuk volna olvasni. Minden esetre, ha kérdés van, akkor kérem tegyék föl, de megadom a szót Henség asszonynak. Hi, Ken, I am from Friends of the Earth Europe, but I... Köszönöm szépen, a Friends of the Earth Europe-ot képviselem. Az Action Aid-el és más szervezetekkel is együttműködünk. Sok szervezet számára a földfoglalást sok kampányban lefedik a bioüzemanyagokkal kapcsolatban, a kutatás hatékonyság és a fogyasztás csökkentés szempontjából is. De ma azért vagyok itt, hogy az általunk felvállalt kampány a tengeren túli földfoglalás pénzügyi ösztönzésén elleni küzdelemről beszéljünk. A nyugdíjalapok és magánbankoknak nagyon fontos szerepük van ami a földfoglaló ö, szervek finanszírozását illeti. Ezzel kapcsolatban kutatásokat végeztünk, most ezt nem fogom részletezni, de a terem végében az anyagokat megtalálhatják, amelyek megerősítették azt a következtetésünket, hogy az európai pénzügyeknek nagyon fontos szerepük van ebben a jelenségben. Évek óta kampányolunk ezen pénzügyi intézeteknél azért, hogy elmondjuk, hogy milyen káros hatásai vannak az általuk finanszírozott vállalatoknak és tevékenységeknek. Ennek következtében sok szervezet hozott meg döntéseket a környezetgazdálkodási és környezetbarát kormányzási rendszerekben. Maguk a vállalatok is elfogadtak különböző kritériumokat, például önkéntes kritériumokat vezettek be, de valóság, az, hogy a valóságban semmi sem változik. 74 szervezettel vagyunk partnerek, és más nemzetközi szervezettel is együttműködünk, és hetente hallunk arról, hogy ilyen földfoglalásokra sor kerül, visszaélnek az emberi jogvédők jogaival, és erre is még rátérnék. Ezért úgy döntöttünk, hogy további fellépésre van szükség. Azt gondoljuk, hogy arra van szükség, hogy kötelező jellegű szabályozások legyenek európai szinten azért, hogy ezen pénzügyi áramlásokat megállíthassuk, megállíthassuk a földfoglaló cégek felé. Jelenleg van már egy jogi ö, keret kialakulóban, de az ilyen jellegű pénzügyi finanszírozást valahogy ö, meg kell akadályoznunk. Sok parlamenti képviselővel vagyunk kapcsolatban, és a főigazgatóságokkal is konzultálunk, de ez önmagában még nem minden. Hasonló fejleményeket látunk az Egyesült Államokban, Kínában, Indoz, Indonéziában, Brazíliában, különösen Indonézia esetén a pénzügyi szabályozók próbálnak kritériumokat bevezetni, amelyeknek a bankoknak meg kell felelniük, hogyha a pálmaolaj cégekben akarnak beruházni, de más megoldásokra is szükség van. Ami az önök szakbizottságának a munkáját és szerepét illeti, az összes ötletet most nem fogom elmondani, mert nincs erre időnk, de megint csak a terem végében az anyagokat megtalálhatják. Fontosnak tartjuk a szomszédem által elkészített kiváló jelentésre építeni, és jelentéseket készíteni azért, hogy felmérjük, hogy az EU-ban bejegyzett beruházóknak milyen szerepük van, és a jelentés következtetéséből az Európai Unió milyen feladatokat vállalhat fel. Persze az adattal kapcsolatban történtek már megjegyzések, de nagyon fontos, hogy további kutatásra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsük a problémát. És azon kell elgondolkoznunk, hogy mi mit tehetünk ez ellen. Az Európai Parlamentben, tehát jó lenne, hogyha meghallgatást szerveznének a jelentés alapján, és arról, hogy az EU-nak milyen opciói vannak ezen pénzügyi szolgáltatások szabályozására. Fontosnak tartjuk, hogy a szakbizottság fenntartsa a kapcsolatot a releváns szakbizottságokkal, Ekonnal, Jurával és Imkóval, azért, hogy a támogatásokról kapjanak bizonyosságot. Az önök szakbizottsága olyan szabályozásokról beszél, amely nagyon fontos a nyugdíj irányelv, a részvényesek jogainak a védelmét célul tűző irányelv, és szeretnénk, hogyha üdvözölni a szakbizottságuk az ENSZ emberi jogi tanács következtetését, határozatát a nemzetközileg kötelező jellegű megállapodásokról és más emberi jogot érintő eszközökről. Idén júniusban fogadták el Genfben ezt az anyagot. Az EU-nak nem volt igazán konstruktív szerepe ebben, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önök szakbizottsága üdvözölje ezt a határozatot. Végül pedig fontosnak tartjuk, hogy a DROA elmenjen olyan országokban, ahol komoly EU-ban bejegyzett finanszírozások mennek, például Nigériába, Kambodzsába. Most kezdtük el a kapcsolatfelvételét az európai parlamenti képviselőkkel és főigazgatóságokkal. Egyelőre nagyon pozitívak a visszajelzések, és nagyon várjuk, hogy együttműködjünk az Önök szakbizottságával is. Köszönöm. Sí, esa es nuestra intención. Nos. Pontosan ez a célunk, és ezért hívtuk meg önt is ebbe a szakbizottságba. Tudom, hogy eh, késésben vagyunk, de szeretnénk meghív, meg, meghallgatni azokat a személyeket, akiket meghívtunk. Köszönöm szépen. Az emberi jogi ö, ö, obszervatórium képviselője vagyok. Novemberben egy új jelentést fogunk tenni a földfoglalók földfoglalásról, illetve a földjogokkal kapcsolatosan. Tehát mindenféleképpen fokozni kell a védelmet a földtulajdonosok tekintetében. Ilyen gyakorlatra a világ minden régiójában van példa. 2011 és 2014 között 106 ilyen zaklatásos esetet regisztráltunk, 282 esetben sérültek a jogok, és 19 civil szervezet jogai sérültek. De ez csak a egy csúcsa. Ma a jogvédők a leginkább sérülékeny csoportjai az emberi jogi aktivistáknak. Az obszervatórium 43 esetet dokumentált, ezen kívül 32 olyan esetet, amikor az igazságszolgáltatás részéről történt zaklatás, illetve e, bizonyos ártatlanokat terrorizmussal, szabotással, illegális felépéssel vádoltak. A közös vonás itt a büntetlenség több mint 35 esetben az ilyen esetek döntően büntetlenek maradtak. A külön kockázat az, hogy itt mindez a gyakorlat ütközik az állami, illetve a vállalati érdekekkel. Egyéb tényezők az elszigeteltség, bármiféle jogvédelemtől, a korrupció, illetve a gyenge földgazdálkodási rendszer globális vagy országos szinten. A nemekkel összefüggő speciális tények is fokozzák a sérülékenységet, a, a sebezhetőséget. Itt elsősorban a benszülött lakosságra kell gondolni, nőkre és a szegényekre, akik nem rendelkeznek kellő eszközökkel jogaik védelmére. Nagyon fontos, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozzunk. A földjogvédők fellépése teljesen legitim, és ők kult szerepet, szerepet játszanak az általános emberi jogi projektekben és politikák alakításában, amelyek a földhasználatot érintik. Nagyon gyakran szemtanúi vagyunk halálos konflikt, kimenetelő konfliktusoknak, és a jogállamiság sérülésének. Fontos, hogy az áldozatok hangját hallassuk, és a helyzet romlását megakadályozzuk. Európának koherensen be kell tartani a különböző nemzetközi vállalásokat e tekintetben. Mi a teendő? Minél előbb el kell ismerni, hogy a földjog védők milyen különleges szerepet játszanak, és erősíteni kell a kapacitásaikat. El kell ismerni őket, és legitimizálni őket. Be kell vonni őket a párbeszédbe, a különböző konzultációkba. a nemzeti föld stratégiák alakításánál, a különböző útmutatók kidolgozásában, részt kell, hogy vegyenek külföldi missziókban. Second, we must be... Másodszorban egy biztonságosabb jogi környezetet kell létrehozni, és arra kell szorgalmazni a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a jelenlegi jogszabályokat, szakpolitikákat, ami a földjogvédőket illeti. A részvételi jogukat tiszteletben tartva, és az előzetes konzultáció kötelezettségét is be kell építeni a jogszabályokba az egyes projekteket megelőzően jogszabályi és egyéb intézkedéseket kell szorgalmazni, hogy az adott ország területén bejegyzett vállalatok kötelezően készítsenek emberi jogi értékelést, és ebbe be kell vonni az érintett lakosságot is, többek között a jogvédőket is. A nemzeti politikák elfogadását is szorgalmazni kell, ami a földhasználatot, a legitim földhasználatot biztosítja. Támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek megfelelő nemzet és nemzetközi kereteket teremtenek e tekintetben, és az ENSZ kötelező eszközeire támaszkodva, ami a vállalatokra, illetve a jogvédőkre vonatkozik olyan rendelkezéseket kell felvenni minden megállapodásba, törvénybe és akciótervbe, amelyek ezt biztosítják. A jogsértés büntetlenségének kérdésével is foglalkozni kell. Arra kell sürgetni a hatóságokat, hogy ilyen esetekben mindenféleképpen folytassanak vizsgálatokat, biztosítani kell a bírósági, illetve a bíróságon kívüli jogorvoslati lehetőségeket, és lezárásképpen a, az Európai Unió szerepét illetően. Ez különösen fontos. Számos példa mutatja, hogy az EU politikák hogyan akadályozhatják meg a jogsértéseket. Az EU-nak feladata, hogy a különböző kereskedelem politikákban érvényesüljenek az emberi jogok, és Burmával, Kínával vagy Vietnámmal jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodásokba fel kell venni erre vonatkozó klauzulákat, és ezek érvényesítését is hangsúlyozni kell, ehhez megfelelő eszközöket kell rendelni. A Burmával jelenleg tárgyalás folyamatában lévő beruházási megállapodásban érvényesíteni kell, hogy megfelelő jogorvoslat létezzen az illegitim földhasználattal kapcsolatosan. A bizottság kereskedelem ügyi főigazgatósága a belföldi törvényekkel foglalkozik, illetve azokat vizsgálja, de ezeknek végrehajtója végül is az adott kormány. Kötelezően utalni kell az emberi jogi rendelkezésekre, nemzetközi rendelkezésekre az ilyen megállapodásokban. A jelentésünket november végén fogjuk nyilvánosságra hozni, és örömmel adunk át ebből példányokat önöknek. Köszönjük szépen. Logbiller asszony szót kért, van-e még más? Nem, akkor Logbiller asszonynak adom meg a szót. Yeah, thank you, thank you. Köszönöm szépen. Mind a beszámolót, mind a véleményeket. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó ötlet volt a földfoglalási kérdéskört a munkánk részévé tenni. Nagyon sok vonalkozása van ennek. Az Európai Unió Genfi álláspontja olyasmi, amit amit, amit át kell dolgoznunk, ugye delegációt fogunk küldeni márciusban. Lenne egy kérdésem is, ha, ha föltehetem a külügyi szolgálat felé. Ugye a kambodzsai földfoglalással kapcsolatban szóba került, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé is került az ügy, mert az uralkodó osztály Kambodzsában tömegesen foglalja el a földeket, amely emberiség elleni bűncselekmények minősül, és szeretném tudni, hogy a kambodzsai felekkel való tárgyalások során a külügyi szolgálat felveti -e ezt a kérdést, és talán elmondják -e, elmondaná -e azt, hogy a bankok és a nyugdíj alapok befektetései hogy is működnek, illetve van olyan mechanizmus, ami megakadályozná, hogy ezek a föld elkobzásokban részvevő cégeket finanszírozzanak. Technikus, ami... a képviselő. Nos, hát technikai problémáim vannak, amikor nem a fülemmel van a gond, akkor a hangommal. Nos, elnézést. Először is köszönetet mondanék önöknek. Ez az első szakasz egy folyamatnak, a tanulmány ezt a célt szolgálja. Biztos vagyok abban, hogy ez sok különböző most nyíló munkánkat lefedi. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a témáját, és tágabban a mi munkánkat, majdnem napi szinten végzett munkánkat, vagy rendszeres munkánkat általában az emberi jogokkal kapcsolatban, Panzeri kollégánk jelentéséről is beszélek. Az emberi jogvédők kérdése éppen ezért rendkívül fontos számunkra, figyelembe véve a közelmúltbeli fejleményeket. Amikor ön azt állítja, hogy az európai politikusok vagy politikák részt vesznek, hozzájárulnak ezen emberi jogi sértésekhez, Nos, hát biztos, hogy nagyon fontos, hogy jobb legyen az együttműködés köztünk, és a bizottság és az Európai Parlament között azért, hogy jobban felhívhassuk a figyelmet, kollégáink figyelmét ezen eseményekre, jelenségekre. A készülendő jelentéssel kapcsolatban is azt kérném, hogyha konkrét példát tudna mondani arra, hogy a legegyértelműbb, legékesebb példáit, vagy a legszélsőségesebb példáit, hogyha be tudnán mutatni számunkra a burmai példán túlmenően ezen eseteknek. Minden esetre köszönetet szeretnék mondani, mert valóban ezzel megnyitotta a szemünket, és így jobban tudunk a kérdéssel foglalkozni. Merci beaucoup. Euh, Elnök, köszönöm szépen. Két kollégánk felszólalásával kapcsolatban esetleg reflexiók, hanem akkor megadnám a szót ugyanebben a sorában eh, először Kodula úrnak. I would like to pick up on this az ut- question. Um, Reagálni szeretnék erre az utolsó megjegyzésre. Hogyan foglalkozzunk a földfoglalás emberi jogi vonatkozásaival, Nos, fölfogtuk gyorsan, hogy itt csak egy holisztikus megközelítéssel tudunk eredményt elérni, hiszen nagyon sok vonatkozása van a problémának. Fontos a következő néhány évre előre menően meghatározni, hogy melyet legyenek a fő csapás irányok, de mindenképpen egy holisztikus megközelítésre van szükség és fontos, hogy egyéb szakbizottságokat is bevonjunk ebbe a munkába, hiszen több Európai Uniós politikát érint a kérdés. Néhány pontot említek először is. Itt van ugye a kereskedelmi beruházási vonatkozás, mindenféle megállapodások. Az a tény, hogy az EU ezekben az országokban befektetéseket és finanszírozási projekteket eh, eh, tervez, vagy tárgyal, egyértelmű lehetőséget ad arra, hogy ezekben az országokban, ahol sor kerül a föld elfoglalásokra, ott ezekre a problémákra kitérjünk. Eh, a másik kérdés, hogy milyen kritériumok vannak a tekintetben, hogy mikor lehet megkezdeni egy-egy befektetési megállapodás letárgyalását amennyiben a partnerországok az emberi jogi kérdések szempontjából problematikusak. Hogyan tudjuk a befektetési projekteket úgy letárgyalni, hogy egyrészt a tagállamoknak megmaradjon a saját szabadsága arra, hogy a maguk módján építsék be ezeket a szempontokat a saját jogalkotásukba, e, tehát e, legyen mozgásterek a tagállamoknak, más, más, szempontból, más szempontból pedig az Európai Unió tagállamai is e, léphessenek és támogatni tudják az emberi jogok fejlődését. Másrészt ezek nem csak a beruházásokat szolgáló megállapodások, hanem itt a felelésberuházások vonatkozik minden erőfeszítésünk, különösen ideértve a különböző beruházási normákat, különösen a környezetvédelmi és társadalmi vonatkozásokban, ideértve a társadalmi felelősségvállalást is. Úgy gondolom, hogy itt nagyon sokat nyerhetünk azzal, hogy integrált módon vizsgáljuk az ügyet más szakbizottságokkal együttműködésben. Egy másik hasonló terület az a vidékfejlesztés. Alapvető szempont lenne a mezőgazdasági fejlesztési projektek vizsgálata e tekintetben. És most, hogy az új bizottság kiadta ezt a nyilatkozatot, mindenféleképpen fontos lenne az, az FO által meghatározott önkéntes irányelveket végrehajtani, ezek megvalósulását ellenőrizni. Olyan két terület ez, ahol az emberi jogi szempontok érvényesítése valójában kihathat arra módra is, ahogy az Európai Uniós politikák a valóságban szépen kiformálódnak. Elnök, Köszönöm szépen, van hozzáadni valója? Igen. Az ICC részéről üdvözöljük, hogy a föld foglalással kapcsolatosan konkrét esetek már a figyelem középpontjába kerültek, és itt nem csak az emberi jog sértések, hanem a gazdasági visszaélések is a mi fókuszunk körébe kerül. Az idén júniusban elfogadott állásfoglalás üdvözlendő, és az is üdvözlendő, hogy a DROA márciusban egy látogatást szervez, de számos egyéb dolgot is megtehetne a szakbizottság, amikor a beruházási vagy befektetési és nyugdíjalapokról beszélünk, fontos, hogy a DROA más szakbizottságokkal is egyeztessen az Econnal, illetve a Jurival. Ők ugyanis eh, a magánfinanszírozásra vonatkozó jogszabályok illetékesei, tehát az érintett intézmények eh, gyakorlatát is meg kell vizsgálni, hogy ez milyen kihatással van az emberi jogokra Európán kívül. Ezen kívül mi együtt fogunk működni a különböző frakciók képviselőivel, stratégiai üléseket szervezünk a jövő év során, egy nagyobb rendezvényünk is lesz valamikor az év közepén, és ott fogjuk konkrétan megvizsgálni, hogy a pénzügyi ösztönzők területén az EU mit tehet. Köszönöm szépen. Szeretném mondani, nem? Akkor meg a szót a külügyi szolgálat képviselőinek, amennyiben szólni óhajtanak. Si, si vous enlevez les, les casques, vous... Là, ici. Merci, merci. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy üdvözöljük a tanulmányt, amelyet most bemutattak. Ez egy rendkívül átfogó tanulmány, amely a, az emberi jogi kérdésekről általában beszél, és a földfoglalásról, és más földtulajdonlási kérdésekkel is foglalkozik, ami, amelyek sok országban konfliktust okoznak. Egyetem, hogy gyakran azok, akik marginalizált és alul használt, nem egészség kihasznált területeken dolgoznak, akiknek kihatásuk van a földfoglalásra. Halászok, gazdák, gyerekek, nők, akiknek az életét egyértelműen befolyásolja az, hogy ezen földeket beruházóknak eladják bármilyen kártérítés nélkül. Ezek olyan őslakosok, akiknek a föld tulajdonuk semmilyen hivatalos elismerésben nem részesült. Üdvözöljük egyrészt, hogy ennyire átfogó ez a tanulmány, másrészt azt is, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztak meg. Például a földfoglalás kérdését fel kell vetni az emberi jogi párbeszédekben. Kambodzsa példáját venném. Kambodzsában az EKS és a bizottság a földfoglalás kérdését nagyon komolyan veszi. Már régóta beszél erről a kormányjal. Pozitív előrelépést a tanulmány is elismeri. Ennek fő oka az, hogy az EU minden szinten fellép a mindennapi EU delegációk nompeni kapcsolattartásában, a kormányjal történt párbeszédben és az EU kambodzsai márciusi legfőbb szintű találkozójának köszönhető, és a kambodzsai kereskedelmi miniszter márciusi látogatásának köszönhetően. Tehát nagyon fontos partnerek vagyunk, és egy példát erre elmondanék. A moratórium a földkoncesziókkal kapcsolatban annak ellenére, hogy ennek vannak hiányosságai, úgy gondoljuk, hogy sikere ad reményt a nemzetközi nyomás a párbeszéd segítségével a kambodzsai kormányra nyomást gyakorolhat, és ebben ez az EU-nak nagyon fontos szerepe van. Verzsi asszony, ami az ICC-re vonatkozó kérdését illeti, és a az emberiesség ellen vétett bűnöket illeti. Ma délelőtt találkozott egy kollégám az illetékessel, és biztosíthatom őket arról, hogy az emberiesség ellen vétett bűncselekményekkel kapcsolatosan nagyon komolyan vesszük ezen elhangzottakat, de mivel ma délelőtt hangzott ez el, ezért még időre van szükségünk, de nagyon komolyan veszük ezt. Ami az emberi jogi párbeszédet illeti, a 8-as cikken keresztül lehet politikai párbeszédet folytatni afrikai országokban, Etiópiában, ahol egyfajta földfoglalásról beszélhetünk Etiópiában és más országokban is. Még egy másik ajánlásról is beszélnék. Az ajánlásokban felvetnek egy kérdést, amit teljes mértékben támogatunk. Arról beszélnek, hogy arra van szükség, hogy növeljük a gazdasági és társadalmi jogokat az emberi jogi stratégia és akciótervben. A saját emberi jogi stratégiai és akciótervünkben. Teljesen egyetértünk ezen ajánlásokkal. Most egy új akcióterven dolgozunk jövő évre, és biztosíthatjuk, hogy ezen ajánlásokat figyelembe vesszük a gazdasági és társadalmi kérdéseket, hiszen ide tartozik a földfoglalás is. Végül még elmondanám, hogy már 2014-ben prioritásnak kezeltük az EKS-ben a gazdasági és társadalmi jogokat. Köszönöm. Um, eh, Köszönöm szépen. Richard Rogers úr itt van velünk a teremben. Talán egy percben neki is megadhatnánk neki is a szót. Where is he? Ah. <laughs> Global Diligence. Global Diligence részéről. Um, yes, good morning. I haven't really... Igazából nem készültem anyaggal, nem gondoltam, hogy szót kapok, de köszönöm a lehetőséget, és néhány percben szeretném kifejteni, hogy miért tettük ezeket az állításokat. Amikor emberi jogsértések oly súlyossá válnak, hogy gyakorlatilag nemzeti sőt nemzetközi bűncselekményé minősülnek. Itt a súlyosságról van szó végül is. Azt állapítottuk meg, hogy Kambodzsában a földfoglalással kapcsolatos emberi jogi, jogsértések már oly súlyossá váltak, hogy ezek átcsúsztak gyakorlatilag a nemzetközi bűncselekmények körébe. A az erőszakos átruházás néven híresült el ez a fajta bűncselekmény, és ez az ICC statutumában is szerepel. 770 ezer embert érintett hátrányosan a földfoglalás, és ennek nagy része, az esetek nagy részében erőszakos föld átruházásra került sor Phnom Penh köré, környezetében 400, 144 ezer embert telepítettek ki, illetve kényszerítettek otthonuk elhagyására. Az elmúlt 12 évben, amióta az ICC ezen a területen aktivizálta magát, együtt vizsgáltuk ezeket az eseteket, és együttesen állapítottuk meg, hogy ezek kimerítik az emberiség elleni bűncselekmény fogalmát. Október 17-én eh, az ICC egy anyagot jelentett, eh, illetve egy beadványjal élt, és hát most eh, várjuk a vádhatóság reagálását. Itt most abba is hagynám, mert látom, hogy rövid az idő, de természetesen örömmel válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, mondani valója nincsen remek, akkor szeretném megköszönni, bocsánat, a bizottságnak még majdnem a szót. Köszönöm. Majdnem örültem annak, hogy megfeledkezik rólam ebben a kérdésben két dologra szeretnék visszatérni, most angolul. Először is köszönetet mondanék, ez nagyon fontos kérdés az egész világban. Még hozzátenném, hogy nem csak Amerikában, Latin Amerikában, Ázsiában, Afrikában, hanem a közel-keleten is történik. Ezért nagyon fontos ez a kezdeményezés. A, az ICC-nél ez sokkal bonyolultabb, mint amit gondolnánk. Két dolgot mondanék el. A kollégám már elmondta. Franciául mondom, akkor ugyanilyen gyorsan beszélhetek. Nem, mégis csak angolul. Tehát ez prioritás számunkra, és a következő periódusban is prioritást élvez. A következő évre szóló tervünkben benne van, és a, a direct funding-gal kapcsolatban is ez aktuális. Természetesen az emberi jogvédelme rendkívül fontos, és ez az ezzel kapcsolatos mechanizmusra is érvényes, amely decemberben várható, és a jövőbeni akciótervben is prioritást élvez, valamikor karácsony körül fog ez itt megjelenni. Van egy kambodzsai projektünk is, a Kambodzsai Emberi Jogi Központtal foglalkozunk a földfoglalás kérdésével, a kis tulajdonos, kis birtokok védőivel, és, de más országokban, Peruban is együttműködünk velük. Biztos, hogy ez prioritás, és kollégám is elmondta, hogy ez egy célcsoport, és arra a következtetésre tudok jutni, hogy egyre keményebb a helyzet. A kereskedelemről szólnék egy szót, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ez nagyon szépen illusztrálja az emberi jog és a fejlődés közötti kapcsolatot. Ön Kambodzsáról beszélt, lehet, hogy a szakbizottság nem örül ennek, hogy ezt mondjuk, de azt gondoljuk, hogy a rendszerünknek nagyon nagy hatása volt arra, hogy a szegénység arányát sikerült megfelezni, és hát közben nagyon komoly aggodalmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy tisztességesen osszák el a kitermelt jövedelmet, de emlékeztetni kell arra, hogy a kereskedelmi megállapodásnak mégiscsak lett pozitív hatása is a szegénység elleni küzdelemre. Tehát Kambodzsában egyértelmű, hogy ezt az elemet is figyelembe kell venni, és megerősíteném, hogy pozitívan, hogy nagyon sok mindent kell még tenni, de ezen következményekre kell koncentrálnunk. Az egyik elem a kereskedelem és emberi jog, emberi jogok kérdése. A parlament elé fogjuk majd terjeszteni az egyik tervünket. Az egyik elképzelés az, hogy a GSP plusz országokat kell, kelljen először támogatni, és majd utána a további országokra is kiterjeszteni. Ami a 27-es, az ENSZ 27-es határozatát illeti, mm, fontos ezt figyelembe venni, és a civil társadalmat is bevonni a felügyeletbe, ami az emberjogvédők közvetlen támogatását is illeti. Ami a privát szektorral kapcsolatos közleményt illeti, ez az első politikai anyag, amelyet a bizottság elfogadott, azután, hogy a jogalapú fejlesztés megközelítését elfogadtuk, ez az anyagban is benne van. Ez az első olyan szakpolitikai anyag, amely a right-based approach-ot akarja a fejlesztésre alkalmazni. Jó, hogy erről tovább beszélünk, de szerintem ez helyes döntés, és szeretnénk, hogyha ez így folytatódna. Most a kollégáimnak adom meg a szót az önkéntesség iránymutatásairól. Joachim Knut vagyok, az élelmiszerbiztonsági és mezőgazdasági részleg képviseletében. Nagyon fontos így számunkra a földhöz való jog, mert az a mezőgazdasági termelést és az élelmiszerbiztonságot, élelmiszerbiztonságot érinti, és a szegénységhez köthető, pontosabban annak megoldását segítheti. Nemzetközi fórumokon támogatjuk az afrikai földpolitikai kezdeményezés, például a Nemzetközi Földkoalíció tevékenységét. Az Európai Bizottság nagyon aktív tagja volt annak a közösségnek, amely az önkéntes irányelveket kidolgozta ezeket eh, a világi Élemezésügyi bizottság a 2012-ben már elfogadta. Most az a fontos, hogy az önkéntes irányelveket valóságá tegyük, ideértve a felelős mezőgazdasági beruházási irányelveket is. Az Európai Bizottság itt nemzetközi szintű vállalásokat tett, visszaigazoltuk a G8-ak felé, hogy 25 millió eurót biztosítunk olyan projektek finanszírozására, amelyek a különböző országoknak segítenek az önkéntes irányelvek megvalósításában. Örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy tíz végrehajtó félel kötöttünk szerződést tíz különböző afrikai országban, és ezek a projektek eh, már a végrehajtás küszöbén állnak. Idén kezdődik meg a munka, két-három éven belül kerülnek megvalósításra, az FAO-val is eh, kötöttünk szerződést, az FAO-val, az FEO rendkívüli fontos szerepet játszott ezeknek az irányelveknek az, e- a kidolgozásában és a nemzetközi közösség e, vezetésében. E, ezen túlmenően nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk a gyakorlati tapasztalatok fontosságát, ezért új projektet indítunk jövőre, új pro- pro- programot, amelyben a korábbiaknál több ország vesz részt azaz korábbiaknál több ország lehet kedvezményezett. Tehát több tapasztalatot kell gyűjteni arról, hogy ez működik-e, hogy hogy működik, melyek az előz, az előnyök és melyek a hátrányok. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Deberíamos... Köszönöm. Lassan be kellene feladnunk, fejeznünk, mert szeretném lezárni az ülést félkor, és addig még van egy napirendi pontunk. Köszönetet mondok mindenkinek a jelenlétért, majd még találkozunk, és hívjuk még önöket. Köszönjük szépen a felszólalásaikat. Thank you Thank you Thank you. Thank you. Thank you. Ay, Panzeri. Szegény Panzeri úr. Bueno, por favor. Eh... Kérem szépen, nekünk azért dolgoznunk kell ám még. Páncéri úrnak megadom a szót, hiszen már eh, majdnem egy órás két késéssel vár rét, hogy felszólalhasson. Sajnálom, hogy elcsúsztunk a délutánnal, elég hosszú ülés volt, ez nehéz volt megszervezni a felszólásokat, de remélem, hogy Pancéri úr ezzel együtt kiváló felszólás fog tartani. Hát Köszönöm szépen. Én elkészítettem a szóbeli hozzászólásomat, de most három percre szorítkozom csak. Elsősorban arról szeretnék szólni, hogy milyen megközelítést alkalmaztunk. azt kellett defin, definiálnunk, hogy földrajzi vagy emberi jogi megközelítést, vagy tematikus megközelítést alkalmazzunk. Én a tematikus mellett döntöttem, mert számos országot lehet kiragadni, és gyakorlatilag akkor végtelen lenne a sor. Ha itt földrajzi régiókra összpontosítottunk volna, akkor ezzel egy Pandora szelencét nyitottuk volna meg. Egyébként gyakorlati okai is voltak ennek. Az írásos jelentés 260 oldal volt a bizottság részéről, a összesen 17 oldalas. Ez nyilvánvalóan egy összefoglaló. Az Európai Parlament egy egyensúlyt kívánt létrehozni a földrajzi szempontok és a tematikus között, de anélkül, hogy konkrétan kiragadnánk egy-egy országot. Tehát erről kell vitatkoznunk. És amúgy három-négy részre lehet még tovább tagolni az anyagot a stratégiai akcióterv szerepelhetne az első részben, a stratégiai keret, a külön megbizottak szerepe, az EU külpolitikájának a szerepe, vagy a speciális eszközök szerepe, milyen szerepet játszhatnak ezek harmadik országok esetében. Az egyik központi, illetve a fókuszpontok szerepe az iránymutatók, a párbeszéd elősegítése, nagyon fontos témaként kell, hogy szerepeljen a jogvédőkkel szembeni jogsértések kezelése, az ENSZ nyilatkozata, a halál büntetés, a kínzás megszüntetésére, a nőkkel szembeni erőszak felszámolása, konkrét lépésekre utalhatunk, ami pedig a geográfiai földrajzi területeket illeti. A EP ezen a területen végzett munkájának kapcsán megvizsgálni nánk azt, hogy a sürgősségi kérdéseket hogyan kezeltük. Tehát ez egy stratégiai jellegű anyag lenne. Szerepelne benne az összes EP eljárás, az a törekvés, hogy az emberi jogokat bevonjuk minden szakpolitika területén a döntéshozatalba, és a jelentés mellett egy mellékletet is készíthetnénk. Itt szerepelnének a konkrét nevek. Ezt a listát természetesen folyamatosan aktualizálnánk, így próbálnánk mérni országonként, hogy milyen előrelépés történt az egyes komoly problémát jelentő területeken. Tehát ez lenne a keret, a tartalomról majd a későbbiekben nyilván még eszmét cserélünk, december 3-án. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel a megközelítéssel egyet értenek-e, hiszen ezzel lényegesen egyszerűbbé válhatnának a dolgok. Igen. Ja. Vérzi asszony. Tu hmm. Je suis un peu prise à froid là. <laughs> N'arrête pas de me donner la Elnézést, meglepődtem, nem kértem szót, mégis megkaptam. Azt gondolom, hogy Panzeri kolléga rendkívül ambiciózus. Úgyhogy várom a további folytatást. Két hibát kellene elkerülni. Egyrészt az országonkénti katalógusnak semmi értelme valóban, ezzel csak azt ismételnénk, amit a bizottság tesz, és hogyha valóban el akarunk érni valamit, akkor bizonyos témákra kell koncentrálnunk. Nem szeretném, hogyha túlságosan általános szöveg születne. Az nem lenne hatékonyabb. Fontos megtalálni az arany középutat, amelyben valóban több témát kiemelünk. Fontos megtalálni az egyensúlyt és a hangsúlyt, nem feltétlenül a specifikus fellépésekkel kapcsolatban, de inkább bizonyos nagy témák között, úgy, hogy közben illusztrálunk néhány esetet is. Nem tudom, hogy itt ennek köze van-e a sürgősségi reformokhoz, vagy eljárásokhoz. Ami a mellékletet illeti, nem tudjuk az összes fogvatartott jogvédő listáját a mellékletbe felvenni. Tehát, hogyha egy ilyen mellékletet létrehozunk, akkor lesznek, akik rajta lesznek, mások nem. És akik nem lesznek rajta, az ő számukra ez egyszerűen egy tragédia lenne. Hogyha megnézzük, hogy hányan vannak a jogvédők közül, akiket a világon fogva tartanak, ez a 350 oldal nem lenne elég több ezer emberi jogi jogvédő van a világon fogvatartva. Inkább a legfontosabb eseteket kellene kiemelni, és vigyázzunk, hogy nehogy bumerang effektusként aztán a meg nem említett esetekre ez negatívan hasson, akikről nem tudhatunk, és ettől még ugyanannyira drámai az ő helyzetük. Biztos, hogy lesz még alkalmam arra, hogy a teljes anyagról még beszélhessünk Panzéra barátunkkal. Logbiller asszony. Uh, Szerintem is ez így jó struktúra. Úgy gondolom, hogy módosításaink közül sok az intézkedési terv végrehajtását illeti majd egyetértek Verzsia asszonya, hogy csak Kínáról beszéljünk, mert hány lista kell? Milyen lassú az előrehaladás? Ahogyan is említettem stratégiai módon kellene eljárnunk, a viták folyamatát kellene így tekintenünk. Vannak olyan témák, amelyek még föl sem merültek. Amikor Margaret asszony megjelent az AFET előtt, akkor utalt erre, és úgy gondolom, hogy tegnap, amikor az egyeztetésre került sor az nem kormányzati szervekkel, az egyikük azt mondta, hogy hogy eh, az, in, miért nincs az intézményeknél egy de emberi jogi eh, esemény, amikor az összes eh, EU-s intézménynél ezt az egy napot annak szentelnénk. Be lehetne akkor számolni a parlament jelentést, tenne a bizottság ugyancsak, és aztán lennének más események is, nem kellene együtt tennünk valamit, hogy az emberi jogok nagyobb súlyt kapjanak. Jó lehet, jó, jó ötlet lehet ezeknek hát az ügyeket fölvetni. Elnök, igen, egész biztos vagyok abban, hogy ilyen ötletek még jönni fognak az emberi jogvédők bebörtönözése ellen. Úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy a jelentés, hogy is mondanám én, legyen benne, tehát legyen csattanója, legyen, legyen, legyen e, durranás, legyen nagy durranás, beszéljen róla a sajtó. És ebben az értelemben úgy gondolom, hogy a, a bebörtözöttek listája nagyon is jó ötlet lenne olyan jelentés ez, amelyet nagyon nehéz elkészíteni, nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy túl általánosak vagyunk. Ezért jó ötlet lenne nem belesni be a hibába. Páncéri úr, más ötlet? Tre cose, siamo ancora ai preliminari, quindi ringrazio comunque della fiducia. Három megjegyzésem lenne. Biztos, hogy az egész jelentésben még sok munka vár rám. Köszönjük a, köszönöm a hozzászólásokat. Azt gondolom, hogy az ambíciós a politikához tartozik, hogyha nem vagyunk ambiciózusok, akkor egyszerűen csak köztisztviselők vagyunk. Mi pedig nem azok vagyunk, mi nem csak le akarunk valamit írni, aminek semmi eredménye nem lesz. Mi kritikusan kell, hogy megítéljük a helyzetet a jelentésben. Kiemelhetjük a pozitívumokat, de fontos, hogy a negatívumokra is odafigyeljünk, és ezeket megnevezzük, és itt változásokat próbáljunk beindítani. Fontos a prioritásokat meghatározni, mindenről nem beszélhetünk. Fontos konkrét célokat megnevezni. Azt gondolom, hogy ami az aggodalmakat illeti, hogy hogyan lehetne biztonságosabbá tenni a helyzetet. Azzal segítenénk, hogyha egyáltalán kimondanánk, hogy ez még folyamatban lévő munka, tehát biztos, hogy még ezen lehet majd változtatni, de azt gondolom, hogy már ezzel is felhívhatjuk a figyelmet bizonyos országokban erre a kérdésre. Jó lenne, hogyha ezen helyzetet tovább figyelhetnénk. Ami az egyesületekkel való meghallgatást illeti, meg kell nézni, hogy utána hogyan érhetjük el azt, hogy ennek pozitív hatása lesz pozitívabb, mint bizonyos jelentések, amelyet az elmúlt öt évben eddig olvashattam. Gyakran ott egyszerűen csak egymást követték a viták, elfogadtuk a jelentéseket, aztán ennyi. Mi most innovatívabbak szeretnénk lenni, másként szeretnénk eljárni. Ezt szeretném most javasolni de még tovább készítem elő ezt az ügyet, hogy a tartalomról is többet tudjunk elmondani. Egy hét múlva ez elkészül, és akkor mindenki megkapja az anyagot, amiről már beszélünk. Köszönet mindenkinek, jó estét kívánok!